Good morning. Uh, Mrs. Mazzoni. Jó reggelt kívánok! Mazzoni asszony nem tudott megérkezni, van egy kis gondja, de hamarosan izöttünk. No, everybody hears anyway. So I quite, I will improvise with... Uh... Úgyhogy egy kicsit improvizálni fogunk az első napirendi pont, napirend tervezet elfogadása. Jár úr nem tud itt lenni ma velünk, egy delegációval úton van az Agri szakbizottsággal, úgyhogy elnézést kér. Amikor majd megérkezik Macóni asszony, akkor megkezdjük a szavazást is, és ez hamarosan így lesz. Úgyhogy az ülés első fele tulajdonképpen a nagyon fontos témákban lesz szavazás a Mazzoni jelentésről és más fontos kérdésekről, ami pedig a petíciót, petíciót benyújtók ügyeit illeti a mai ülésen. Szerettem volna elmondani, hogy a 11-es pontról lesz egy előadás, Crescento úr és Barbarino úr fogják bevezetni ezeket az ügyeket. 12-es pont ugyancsak előadásra kerül. Ezt Peszkod úr és Szíprend urak fogják bevezetni. A ciprusi elnökség alatt Krisztoforú úr a, a, részvételével ugyancsak lesz majd egy expozé. 15-ös napi rendi pontot Marinelle és Bertuzza úr fogják bevezetni. Elnézést, hogyha esetleg nem jól mondom, hogy urakról vagy az hölgyekről van szó. 16-os pont Rokovská a úr és Racki úr. A 19-es pont Uralde úr felelőssége lesz. A 19-es pontnál itt lesz a petíciót benyújtója, és ezt a 16-os pont után fogjuk majd venni. Hát nem tudom, hogy hogy fognak itt ébren maradni. Nem fogok énekelni önöknek azért, hogy ébren maradjanak. Itt kaptam el egy ilyen javaslatot mellőlem. De nem tudjuk még megkezdeni a szavazást, még akkor is, hogyha nekem itt el kellene mennem, mert repülőt kell elérnem, vagy elkezdjük? Politikailag nem tudom, hogy mi lenne itt a helyes. I know, we all know that. I have my own... Nem hallottak a közbevetés, de egyetért az elnök asszony. A kérdés az, hogy el tudjuk-e kezdeni a szavazást. De egyetértenek azzal, hogy elkezdjük? Az elnök asszony hiányában? Jó, akkor ez lesz az eljárás. Okay. this is the voting list. Okay, but uh, what about me? Uh, well, uh, I vote as well. Compromise. Yes, yes, you vote as well. Okay. So we start with... Jó, akkor kezdjük el a petíciós bizottság munkájáról szóló beszámolóval fogjuk kezdeni. A Petíciós Bizottság 2011-es tevékenységről szóló éves jelentés. Nem tudom, hogy akar-e Csicseszter úr bármit is mondani. Nem akar. Köszönjük szépen Csicseszter úr, hogy nem kíván szóra emelkedni. Úgyhogy akkor nézzük. Első kompromisszum. Ha mindenki szavazott, tehát mellette, elnézést kérek, ellene, Jó. Tartózkodás, sugják itt nekem. Elnézést kérek, ez az első alkalom, hogy én vezetek le szavazást. Jó, az első paragrafus, ez új, 51-es, ezt visszamondták. Nem. Mellette ellene tartózkodás. Kettes kompromisszum. Tehát kettes kompromisszum. Mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás, elfogadtuk. Akkor a hármas kompromisszum következik, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadták. Hármas paragrafus? Nem, 58-as, elnézést. Tehát mellette 58-asról szavazunk. 59-esről szavazunk, mellette, ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 60-as. Mellette ellenvetések, tartózkodók. Elfogadtuk. 61-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 62-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. 63-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 64-es, mellette, ellene, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Megyünk tovább. 65-ös mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 66-os mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, tartózkodás, ezt is elfogadtuk, igen. 67-es kitámogatja, ellenvetések, tartózkodás, elfogadtuk ezt is. 68-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 69-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 70-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 71-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Következik a 72-es. Részenként lesz a szavazás. Első részt kitámogatja ellenvetések, tartózkodások, elfogadtuk. Második rész, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Illetve nem, javítja magát az elnök asszony, elutasítva. Négyes kompromisszum. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 97-es, kit támogatja, ki szavaz ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 99-es mellette, elnézést, mondja az elnök asszony, igen, ezt újra részenként kell megszavaznunk, tehát mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette, ellene. Még egyszer nézzük, ki támogatja ezt a módosítót, ellene ki szavaz. Tartózkodás, elfogadtuk. Egy százas mellette, ellene, meg kell számolnunk. Na, ezt ellenőrizzük inkább. Tehát százasra megnyitottam az elektronikus szavazást. Valami nem működik? Kinyitja meg, kinyitja meg a szavazást. Én? Jó, na, tehát megnyitottam. Működik? Működik. Az enyém működik. Mégsem? Nem, nem, valami, valami nem működik mégsem. Jó, akkor újra kezdjük. Név szerint szavazunk. Rendben van így? Nem működik ugyanis. Technikai problémánk van. Akkor kezdjük előről. Százasról ki támogatja? Elemetések. A 12-esről van szó, elfogadtuk. 101-es, ki támogatja, ki nem. Elfogadtuk. Tartózkodásokat nem kérdeztem, elnézést. 102-est azt törölték, de szavazunk róla, 102-es, ez egy törlés mellette tehát, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Itt vannak azonos paragrafusok, úgyhogy a 104-esről fogunk szavazni, a 104-es módosítóról mellette, ellene, Elfogadtuk. 105-ös módosító. Ki támogatja ezt? Ellenvetések. Tartózkodás. Elfogadtuk. 106-os. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. 107-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 109-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Az átszízest azt visszavonták, jön az egyes módosító. Ki támogatja ezt az egyes módosítót? Ki szavaz ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. Ötös kompromisszum következik. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hetes módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos kompromisszum, mellette kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Tizen tizenkettes módosító mellett kiszavaz, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 13-as mellette ellene tartózkodás, ezt is elfogadtuk. Jön a hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 17-es módosítót kitámogatja. Ellenvetések, tartózkodás, elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11. oldal tetején 21-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os a lap alján, mellette, mellette tehát ellene tartózkodás. Úgy tűnik, hogy ezt elfogadtuk. 27-es mellette ellene. Ezt szerintem meg kéne számolni. Hogy elfogadtuk? Elfogadtuk. Azt mondják itt nekem, hogy elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Tízes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk, de kérem tényleg egyértelműen jelezzék a kezükkel a véleményüket. 35-ös módosító mellette ellene tartózkodás. Azt hiszem, hogy ezt elfogadtuk. 36-os Split volt első rész, mellette kiszavaz, ellene kiszavaz, tartózkodik, elfogadtuk. Második rész, mellette, ellene, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 37-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 38-as, mellette, ellene, tartózkodók. Hát ezt ellenőrizni kellene. Nem tudom, hogy működik-e már a szavazógép. Nem. Akkor megszámoljuk. Lássam a kezeket. 38-as, tehát mellette. Ellene. Elutasítottuk. 39-es módosító mellette kiszavaz, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 40-es, ki támogatja, ki nem támogatja, tartózkodik, elfogadtuk. 41-es és 42-es együtt, mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os módosító mellette kiszavaz. Ellene tartózkodik. Azt hiszem, ezt elfogadtuk. A végszavazás következik. Mellette ellene tartózkodik, és úgy tűnik elfogadtuk, úgyhogy gratulálok. Volt egy tartózkodás Oken asszony részéről. Uh, Mrs. Mazzoni, would you like to take the floor? Mazzoni asszony, szeretné most már átvenni a helyemet? Okay. Uh, Madam Chairman, may I... Elnök asszony, hadd köszönjem meg minden kollégáimnak, hogy együttműködek ebben a jelentésben, és hogy szavaztak, és különösen hadd köszönjem meg a titkárság munkáját. Karolinnak különösen, és különösen tetszik nekem a szavazólista mintája, színe. Szerintem Kasmenónak is nagyon tetszene, ha itt lenne. Szeretném megköszönni mindenkinek az eredményt. Allora, Köszönjük szépen chichester kollégának, és rátérünk a második szavazólistánkra a napirenden, ahol Valen asszony volt az előadók, itt nem látok a teremben. Egyes módosítás Valen részéről, ki van mellette? ellene tartózkodás elfogadtuk. 14-es Becker részéről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-es módosító mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 17-es mellette, el, ellene, kitartózkodik. Ezt ellenőriznünk kell. Ki van mellette, tehát ki van ellene? elutasítottuk a módosítást. Négyes módosítás Valán részéről mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 18-as ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. 19-es Baszteszko részéről ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 20-as mm, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 21-es módosítás, Becker részéről ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es módosítás, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös módosítás, Valán részéről ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 23-as Meyer részéről ki van mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk 24-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 25-ös mehez tartozik egy óra szóbeli kiegészítés. A szóbeli kiegészítésen szavazunk róla, aki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 26-es Baszeszko módosítása mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 27-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 6-os módosítás, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 28-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 7-es módosítás, ki van mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk 29-es, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 30-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 31-es Danoka, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 39-es, amelyhez szóbeli kiegészítés tartozik, ellenzi valaki? Nem, akkor egy így szavazunk róla. 39-es, tehát ki támogatja, kielenzi tartózkodás, elfogadtuk. 32-eshez Kasman részéről szintén tartozik hozzá egy szóbeli kiegészítés. Van-e valakinek kifogása? Nem, akkor így szavazunk róla. Ki van mellette? Ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 33-as lesz a részéről, ki van mellette? A, ez, ez fogyottá válik. A 35-ös két szavazunk ki van mellette, mellette tartózkodás elfogadtuk, 8-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 10-es módosítás ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 36-os módosítás Kasmán részéről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A 37-est visszavonták, 40-es következik, ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. 38-as ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, nem. Lehet, hogy ezt ellenőriznünk kéne, a 38-as tehát. Ki van mellette? Ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 10, 41-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 11-es, ki van mellette? Ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 42-es, Baszeszko részéről ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 43-as, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es, Baszeszko részéről ki van mellette? Ellene, tartózkodás elfogadtuk. 45-ös, ki van mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 12-es ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. A 46-os okafogyót, 47-es következik, ki van mellette, ki van ellene tartóz, kitartózkodik, elfogadtuk. 13-as okafogyót, 8 as következik szóbeli kivelkészítéssel. Van e valakinek kifogása lenne? Nem. Akkor így szavazunk a 48-asról. Ki van, mell- ki van mellette tehát? Ki van ellene? Ki Elfogadtuk. Most pedig végső szavazás következik. Az egész jelentésről ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, és gratulálok a kollégáknak, különösen Valán kolléganőnek. Quindi possiamo passare al successo. Akkor a következő anyagunk következik, amiről szavazunk. Előadó szintén Valán kollega, aki hiányzik ezért megnyitom azonnal is a szavazást. Egyes módosítás Nevelcse asszony részéről ki van mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. Kettes módosítás, Könckinga részéről ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosítás Bagó kollega részéről ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kompromisszumos módosítás egyes számú ki van mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Hetes módosítás ki van mellette, Gönczkinga részéről, hatos, bocsánat, ki tartózkodik, visszautasítottuk. Nyolcas módosítás Auken Zanóka részéről ki van mellette, ellene tartózkodás, elutasítottuk. Kettes kompromisszum, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 15-ös, eh, amelyről részenként szavazottunk az első rész mellett kitá kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodik, elfogadtuk. Második részt kitámogatja, kiellenzi, kitartózkodik, elutasítottuk. 16-os Erdő Ödenberg kolléganői, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, el, elutasítottuk. 4-es kompromisszum, ki van mellette, ki van ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 21-es, van lesz a kollégái, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 22-es, Meyer kollégái, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 23-as, jár kollégai, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk 24-es, bagó kollégái, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk 25-ös módosítás Gönc jó szó, szóvali kiegészítéssel elfogadjuk így? Ha igen, akkor egybe szavazunk róla, szóbeli kiegészítéssel, ki van mellette, ki van ellene? Kitartózkodás, elutasítottuk. 26-os, ki van mellette? Ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 27-es, Auken Zanoka, kollégáké, ki van el, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 5-ös kompromisszum, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosítás, ki van mellette? ellene kitartózkodik. Ezt még egyszer meg kell néznünk, megismételjük a 31-es módosítás szavazását. Ki van mellette? Ellene Elfogadtuk tehát 11-8 arányban. 32-es bagó kollégái, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 33-as, ki van mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 35, 34-es okafogyott, 35 es következik, ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 36-os, ki van mellette, ki van ellene? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 37-es Brecker kollégái ki van mellette? Ki ellenzi? Ki tartózkodik? Elfogadtuk. 38-as módosítás ki támogatja? Ki ellenzi? tartózkodik? elutasítottuk. 39-es módosítás ki van mellette? Ki ellenzi? ki tartózkodik, elfogadtuk. A 40-es, 41-es oka fogyott E, akkor az egész jelentésről egyet, egyben szavazunk, ki támogatja a jelentést, ki ellenzi, ki tartózkodik, elfogadtuk. Lezártuk tehát a szavazást. A dokumentumokról most pedig a 7-es, 8-as anyagról szavazunk, amelyek térfeltáró látogatásokról szólnak. Berlinbe és Romániába az első. Eh, Elnézést kérek, azt mondják a titkárság részéről, mindjárt, mindjárt visszatérek önök. Eh, l'onorevole Bossinaro. Bossinaro kollega következik. Grazie, caro. Köszönöm, drága elnök asszony. Kedves kollégák, Szeretném elmondani, hogy a szocialisták és demokraták koordinátorának mi a véleménye. Mégpedig a jelentés körül kialakult helyzetről a németországi látogatást illetően, amelynek köze van a romániai látogatásról készült jelentéshez is. Nagyon fontos, ahogy mi sikeres munkánk érdekében, hogy a frakciók képviselői és az előadó egyetérthessen, így aztán az így benyújtott feljegyzések a bizottság felé átfogó politikai támogatást jelenthessenek. Emiatt hadd hivatkozzam a nagyszerű munkára, hiszen Romániban rengeteg nézeteltéréssel kezdtük a munkát, de utána az előadó és a kollégák jó szándékának köszönhetően sikerült kompromisszumos megoldást kialakítunk én azt gondolom, hogy itt arról van szó itt a Peti Szakbizottságban, hogy kompromisszumokat érjünk el. Eléggé lenyűgöz tehát a téma az, hogy a néppárt olyan helyzettel találkozott, amelyben egy néppárti képviselő a párttal szemben nyújt be módosítást, a párt véleményével szemben, és mivel ilyen helyzeteket szeretnénk a jövőben megakadályozni, én magam minden Bula asszony által benyújtott módosítás ellen fogok szavazni, hiszen az szembe megy, ellentmond a bizottság munkaszellemének, és mi pedig az európai petíció benyújtókat kívánjuk szolgálni. Olyan atmoszférával van szükség, amiben bízunk egymásnak, nem akarunk csatateret nyitni különféle frakciók között, vagy ideológiák között, Emiatt ellene fogok szavazni azoknak a módosításoknak, amelyek a romániai módosításokra vonatkoznak. Szerintem az lesz a legjobb megoldás azért, hogy Európa polgárainak érdekét szolgálhassuk, hogy olyan jelentéseket nyújtsunk be, amelyek nem, tük, nem amelyek a résztvevő kompromisszumát, kompromisszumát tükrözik. Köszönöm szépen, Bulán kollega következik. Köszönöm, elnök asszony engedje meg, hogy et notamment au travers de, de mes propositions. Il n'y a pas de dissension particulière, contrairement à ce que... Az én javaslataimat illetően nincs ellentmondása között, amit én elmondtam, illetve amit a szocialisták koordinátora vezetett elő. Szabad lelkismereti szavazást kért, és azt gondolom, hogy a szocialista koordinátornak egyszerűen figyelembe kell vennie, el kell fogadnia, tiszteletben kell tartania a mi kérésünket. Nem, semmiféle olyanról nincs szó, hogy itt értékelni a mi döntésünket. Én elmondtam a saját véleményemet, ami egyébként szerintem eléggé mérsékelt. Nem jogi szövegről, jogi erejű szövegről szavazunk, hanem ajánlásokról, amelyeket a gyámhatósággal szemben fogalmaztunk meg. Hát azért nem kell itt most nekiesnünk egyből az egész erdőnek. És ha már nálam a szó, akkor el kell mondanom azt is, hogy szükségesnek tartom a tényfeltáró bizottságokra vonatkozó szabályokra. Szinte egy ilyen szürke zónában mozgunk, mert egyik frakció sem tud betartani semmiféle előírást és szabályt. Úgyhogy én ebben a vonatkozásban terjesztettem elő javaslatokat. Annak szellemében, hogy jussunk kompromisszumra, nem úgy, mint ahogyan itt elhangzott. Ezeknél az ajánlásoknál azért ö, szállok síkra, hogy ö, a póttagok ne kardoskodjanak itt annyira és hát erről volt már szó itt korábban is. És őket nem kellene bevonni a továbbmutató jelentésekbe sem. Jotova asszony. Pazsu председател, A от името Köszönöm, elnök asszony. Én az előadó nevében beszélek. Szeretném hangsúlyozni, hogy Pustináró részéről kifejezett vélemény, aki a szocialista frakciót képviseli, ezt nem koordinálta velem, nem egyeztetett velem. Az a koordinátorok által el, elért kompromisszum semmi, senkire nem jelent kötelez, kötelezettséget, az előadóra nézve sem. Az a tény, hogy vannak módosítások, az nagyon kedvező. Azt mutatja, hogy a nagyon demokratikus volt a kiküldetés, és mindenki szabadon elmondhatta a véleményét e, egyes rendelkezésekről vagy szövegrészletekről. De hogy a kollégák e, javaslatait e, korlátozzuk, azzal aláássuk az ő munkájukat, tönkreteszük az ő munkájukat, amelyet már fél éve végeznek. Egyetértek azzal, hogy nem volt konkrét szabály a számunkra arról, hogy hogyan működjünk, mint küldöttség. Én előadóként nagyon nagy nyomásnak voltam kitéve, és szeretném megköszönni a kollégáknak, akik konstruktívan álltak hozzá, hiszen nagyon sok erőfeszítésem van benne. E, most a kollégákra bírom, bízom, hogy lelkismertük alapján szavazzanak, hiszen ez a fele, felelősségünk az európai polgárok el, előtt. Yes. Uh, so I understand, Mr. Megértem Bustinára urat, aki nem szeretne módosításokat látni. Ez egy, ön, ön javasolta ezt a ö, módosítást. Csak, csak az, hogy leszavazzuk a módosítást, van egy jelentés, és vannak módosítások. Ön azt javasolja, hogy ne szavazzunk. Ez az első. A második dolog az, hogy szeretném megköszönni Jotova asszonynak a munkáját, hiszen nagy volt az egyetértés és ennek, e- és annak ellenére, hogy különféle frakciókból voltunk ott, együttműködtünk a módosításokon is. Harmadszor e, nem csak a módosításokkal kapcsolatban, e, vannak benne én módosításaim és mások is, másoké is, különféle frakciókból. Nem tudom tehát, hogy miért kell ezeket egy kalap alá venni egy politika alapján. Jótova asszony, köszönöm szépen a munkáját. Luan. Eh, da, mulțumesc, eh, doamna președinte. Eu nu cunosc foarte bine... Köszönöm szépen, prezident asszony. Nem igazán vagyok tisztában a, eh, Tényfeltáró Bizottság utazásának részleteivel, de tudom, hogy mi történt Romániában. És amit Bostináró úr mondott, ahhoz szeretnék néhány gondolatot hozzátenni nem Bostonáró úr munkáját tesszük próbára, vagy a szocialistákét, hanem nagyon radikális hozzáállásváltozás jelent ez a kollégák részéről. Úgy, ahogy a hatalom is megváltozott Romániában. Önök tudják, hogy Bostináró úr nyomást próbált gyakorolni azért, hogy a kollégák egyes módosításokat benyújtsanak, és hogy ebbe a jelentésbe olyan elemeket vegyenek fel, amelyek nem tartoznak oda. Ez egy egészen új elképzelés, és azt szeretném mondani, hogy hogy azt mondjuk, hogy jogtalan és nem helyes a kollégának az, hogy módosítást nyújt be, ez nem jó magatartás egy képviselő részéről. Bula úrnak bár, joga van bármiféle módosítást benyújtani, és az összes többi kollega azt vagy megszavazza, vagy elutasítja. De azt szeretném tisztázni, hogy ez a magatartás annak tudható be, hogy Bostináró úr ellenkezett korábban számos elemet illetően a jelentésben, a romániai jelentés néhány elemét illetően, de nem próbált konszenzusra jutni, hanem de mivel a pártja uralomra jutott Romániában, most ezt próbálja kihasználni. Mr. Postináró, Postinaro következik. Viland úr, egy perc. Azt kérem, hogy ne nyisson újabb vitát. Megnyitottuk a szavazást. Szerintem most már nem nyithatjuk meg a vitát újra ebben a kérdésben. És mivel a munka végére érünk lassan, ez az utolsó ülésünk a nyári szünet előtt, újra megadom a szót azután, hogy Villandur elmondta magáét, hogy lezárhassa a vitát, de kérem, csak két percben. Köszönöm szépen, Villandur. Ich habe mich zur Geschäftsordnung gemeldet und möchte... Igen, én is uh az ügyrendel kapcsolatban jelentkeztem, és én is azt gondolom, hogy most már lassan térjünk rá a szavazásra, és ezek a folyamatok elég világosan rámutatnak arra, hogy ez a bizottság, és ezt most kérem is, kérvényezem ezt, hogy ezt a két dolgot, hát mindegy, most vegyük akkor át, legyünk túl rajta, de a további missziókra és a follow-upokra egész világos szabályokat kell rögzítenünk. Ez az első. A második pedig, hogy az ügyrendel kapcsolatban a fact-finding mission Berlinben, tehát a tényfeltáró látogatással kapcsolatban szeretném kérni, hogy a végkövetkeztetések levonását tegyék lehetővé. Én egyébként erre fel visszavontam az én végkövetkeztetéseimet. Ebből három kérvény egyébként, beadvány fog szavazásra kerülni, amiből én kettőt nem tartok egyáltalán megengedetnek. Please. Bostanáról csak egy szót kap értem én, hogy a kedves román kollégám Lohán úr, mit, mivel soha nem vett részt a Peti Szakbizottság ülésén, nem tudhatja az itt elfogadott eljárást. A Maconi asszony ön tanúsíthatja, hogy milyen minőségű munkát végeztünk mi itt. Végül, hogyha az EPP előadója, koordinátora, bocsánat, nagyon szerencs, nagyon nem boldogtalan amiatt, hogy néhány kollega, saját kollégája módosítást nyújtott be. Miért hárítja ezt a szocialistákra? Az, egyes, az egyetlen következtetésem az, hogy sokkal jobb együttműködni a kompromisszumok érdekében, ez a legfontosabb ebben. Mikrofont nem kapunk. Elnök. Megadtam, azért adtam meg a szót, mert E, így tűnt helyesnek, hogy valaki elmondhassa, mindenki elmondhassa a véleményét e, egy vitás kérdésben, egy nagyon nehéz munka után, amelyet ez a szakbizottság végzett, nem csak a berlini és a romániai látogatást illetően. Persze az erőfeszítésünket túl kell menni a párt szellemén, és Európa polgárait kell képviselnünk, ez a mi feladatunk. Mégis, Bostináró úr, ez csak egy kívánság, nem feltétlenül ez az adott helyzet. Remélem, hogy sikerül ezt az eredményt elfogadjuk, és nem csak a politikai álláspontoktól függetlenül, hanem azért, hogy a demokráciát képviselhessük. Nem lehet túl, túl sok szabályt elfogadni. Elnökként próbálom összegyűjteni az összes frakció javaslatát. Én nem értek egyet azzal, hogy további szabályokkal korlátozzuk a tényfeltáró látogatásokat, és utólag szerkezgessük az ebből származó jelentést, mert azzal nem érjük el a célunkat. Meg kéne a mindenkinek, hogy a módosítások benyújtása függetlenül attól, hogy mennyire hasznos az vagy sem, az egyes személyek véleményét illetően, minden esetben nagyon sok dokumentumot eredményez, amelyet ebben a szakbizottságban megtárgyalunk, hiszen a demokrácia alapelve. Hogyha valaki nem ért egyet azzal, ami a dokumentumban szerepel, a, kom- a szakbizottság még, attól még megszavazhatja. Mindenki szavaz majd, a szakbizottság szavaz, azért, hogy álláspontot alakítsunk ki, és egyszerű többséggel fogadjuk el ezeket a módosításokat, e, nem annak alapján, hogy mi mit képviselünk. Tehát e, mondhatunk politikai véleményt valakinek a magatartásáról, de szerintem nem tehetjük lehetővé azt, hogy mindenki úgy nyújtson be módosítást, és érje e, el, hogy azt a kollégák támogassák, hogy előtassák. Szeretném most a vitát lezárni ebben a kérdésben, és kérem, hogy engedjék meg, hogy megnyissam a szavazást. Az első e, tényfeltáró jelentésről, a berliniről, amely több mint egy évvel ezelőtt zajlott, közel egy évvel ezelőtt zajlott. Hangsúlyoznom kell, hogy a küldöttség vezetője Jotova asszony volt. Őt bíztuk meg azzal, hogy koordinálja a munkát, és hogy írja meg a jelentést. Benyújtottak néhány módosítást, kérem tehát, hogy szavazunk a módosításokról. Először első módosítás. Megnyitom a szavazást, ki van mellette, ellene, kitartózkodik, ezt ismételnünk kell, mert nem, emelt, nem emelték fel elég jól láthatóan a kezü, kezüket. Ki van tehát mellette? Ellene? 9 ellene, 8 me mellette, elutasítottuk. Kettes módosítás, Bulán úré, ki van mellette? Ki van ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. Hármas módosítás, Bulán úr részéről, ki van mellette? Ellene? Tartózkodás, elutasítottuk. Négyes módosítás. Amendment. To the conclusions by Mr. Wieland. Allora, è stato proposto. Azt javasolták, hogy eh, önálló módosítás, a négyes. Mulandul kéri a szót. Egy pillanatot kapcsak. csak. Ez a hozzászólás, ezt a módosítást tehát visszavonták. Ez nem szóbeli módosító indítvány, hanem ahogy itt szerepel ez a papíron. Szóbeli... Ez nem szóbeli módosítás, hanem a kiegészítés. Ezért tehát szavazzunk négyesről. Jár és Villan kollégáké, ki van mellette, ki van ellene, kitartózkodik. Ezt meg kell nézzük még egyszer. Tehát négyes módosítás, megnyitom a szavazás ki van mellette. Ellene. Kilenc, mellette nyolc ellene elfogadtuk. Ügyrendi kérdés, Bulan úr. Most szavazunk. Most nem tudunk vitatkozni. Nem akarok vitát nyitni, mondja Bulan úr. Egyszerűen csak nem értettem az egyes módosítás eh, eredményét, nem vagyok biztos benne, hogy jól számoltak. doesn't, uh, it doesn't work. Elnök, ez nem működik így. Yes, but the, the machine doesn't work. A gép nem működik, a szavazógép nem működik. Meg tudnák nézni, hogy be lehet indítani? Mikrofon nélkül halljuk a hozzászállást. Azt kérték, hogy igazoljuk a szavazást, de megint csak készletartással lehet. Azt kérte a kollégám, hogy az egyes módosítás szavazását ismételjük meg. Yes, but we, we lose, we lose more time. No, no. Nagyon sok időt veszítünk a vitával. Az egyesről nem szavazhatunk újra, akkor, hogyha már a kettes, hármas, négyesről szavaztunk. Nem térhetünk oda-vissza. Nem itt találjuk ki a szabályokat. Nagyon-nagyon ellenzem, hogy újra szavazunk. Valóban nem itt találjuk ki a szabályokat, mondja az elnök. De nem olyan nehéz újra megszámolni a szavazatokat az én problémám volt, hiszen Bulán úr jelezte az ügyrendi kérdést. Azt gondoltam, hogy újra vitatkozni szeretne, ezért emeli a kezét, de végül kiderült, hogy csak a újra számlalást akarta jelezni. Szerintem nem kapunk mikrofont. Elnök. Próbáljuk meg újra, azt javaslom. Egyes módosítás, kérem, hogy számoljuk meg. Ezt ellenőrizzük tehát. Ki van mellette? Nyolcan vannak mellette. Kilenc, tíz hangzik az ülésteremből. Also ich möchte... Elnök asszony, elnézést az ügyrenddel kapcsolatban. Problem with the, the machine. Vélandú nekem a géppel van kollégám. Ki azt kérem, hogy számoljuk újra. Aztosak legyünk. Vilandúr. Elnök asszony, az ügyrendel kapcsolatban először is az egyeshez az indítványt után számoltuk, és megszületett az eredmény. Busztináró kollégának különben ren, igaza van, nem lehet visszamenni csak azért, mert közben kimentek, bejöttek új kollégák, nem lehet figyelembe venni azt a véleményváltozást, ami azután történt. Ezért is kell a szavazásokat rögtön ö, megszámolni, és utána el kell fogadni az elnök véleményét. És én még egy bizottságban sem éltem azt át, hogy a tanácsadók köréből ilyen bekiabálásokat is figyelembe veszünk. Hát, hogyha ezt itt figyelembe veszünk, akkor akár be is csukhatjuk itt az üzletet. Köszönöm kollega, Vélent kollega elismerem, Buland úr kért szót, azért adta, nem adtam neki a szót, mert azt hittem, hogy vitatkozni szeretne újra. Ragaszkodtam ahhoz, hogy folytassuk, és csak később értettem meg, hogy a szavazat igazatolást kérte. Ezért ebből e- eredt a félreértés. A legfontosabb az szerintem, hogy a szavazás eredménye mindenképpen rende, a szabályok szerint folyjon le. Nem kéne több időt pazarolnunk, hogyha 89-en vagy 10 vagy, vagyunk itt, akkor a lehető leggyorsabban ellenőrizni tudjuk. Nem értem ezt az álláspontot, hogy nem érkezett új kollega, amióta három perccel ezelőtt szavaztunk. A helyzet tehát ugyanaz, mint korábban, ha az elnökség követett el hibát, vagy, az tiszt, tiszt, vagy a titkárság szavazatszámlálásnál, akkor azt ellenőriznünk kell. Szerintem nem olyan bonyolult az ügy. Kérem tehát, hogy emeljük fel a kezünket, de további javaslatokat nem, nem fogadok el a képviselőktől. Tehát ki támogatja az egyes módosítást? Kilenc, mondja az elnök. Kilenc szavazat mellette. Ki van ellene? Nyolcana vannak ellene. Kitartózkodik. Elnök asszony, hadd emlékeztessem arra, hogy amikor a romániai sajtószabadságról beszéltünk, Ő azt mondta, hogy a szabályokat csak a szakbizottságra alkalmazunk, és hogyha a szavazásokat megtörtént, aztnak az eredményét senki sem vonhatja kétségbe. Ez a szabály. Az elnökök konferenciája úgy döntött aztán, hogy újra szervezi a szavazást. E, emlékszik a történetre, nem, akarom, e, nem akarok túl sokat lovagolni ezen. Nem, számolhat, nem számolhatjuk újra a szavazatokat akkor, ha azokat már megtették, mert hiszen a valóság változhat, az emberek jöhetnek be a terembe, kimehetnek onnan, és egészen más helyzet állhat elő azután, hogy szavaztunk. Valesza úrra szeretnék hivatkozni, aki az EPP koordinátor helyettese, hogy elmondja véleményét. Nem tudom, hogy a néppárt elfogadja ezt, nagyon egyértelmű E, értékelését az alapszabályozó szabályoknak. Folytassuk a szavazást, még, még másik szakbizottságba is el kell mennünk szavazni. I don't think... Elnök. Nem most találunk ki semmit, Bosztinár úr. Nekem az a felelősségem, hogy ezt el, ülést elnököljem, és azt a feladatot vállaltam el, hogy ezt a feladatot elvégezzük minden szavazat esetében a képviselők ellenőrzést kérhetnek. Check. Ellenőrizhetjük a szavazatokat. Mi alatt az első szavazás zajlik, és ellenőrizhetjük, hogy, és megállapíthatjuk, hogy semmi nem változott itt a teremben. Garantálhatom. Ezt mindenképpen. Senki. A szavazók teljes száma ugyanannyi. Az egyetlen gond az, hogy a szavazógép nem működik. De már működik, de nem tudjuk megismételni a szavazást. A következő szavazásnál majd már használjuk a szavazógépet. Hmm. De nem alkalmaztuk tévesen a szabályokat. Szerintem mindenkinek el kell fogadni a szakbizottság álláspontját, és hogyha a szakbizottság 9-8 arányban szavaz, akkor azt igazolnunk kell. És más szavazásra nem fogok visszatérni. Ha csak a kollégák nem jelzik, azt, hogy azonnali ellenőrzést kérnek a szavazás után. Kérjék ezt, csak szavazást ismétlését kérhetik, szót nem kérhetnek most. Mr. Wieland. Frau Vorsitzende. Elnök asszony, ez nem segít, nem segít rajtunk, hogyha állandóan itt kölcsönösen ismételjük egymás poz- saját pozíciónkat, és ön azt mondta, hogy a felelősséget magára vállalja. De igenis a kollégák változtathatnak a véleményükön, és éppen ezért sem a plenáris ülésen, sem más szakbizottságokban nem elfogadható egy ilyen eljárás. Hogyha ön azt mondja, hogy ezért vállalja a felelősséget, akkor én most minden forma betartásával e, protestálok ez ellen, és kérem, hogy ezt vegyék jegyzőkönyvbe. Mm. agli Quindi... Igen, azt gondolom, hogy akkor ezt jegyzőkönyvezzük, szó szerint, és akkor folytassuk a szavazással. Én is azt mondanám akkor, hogy újra megszámolni a szavazás eredményét, és azt is vegyék jegyzőkönyvbe, hogy a szavazás alatt figyelembe vették-e a szabályokat, mert nem hiszem, hogy itt most elfogadható módon jártunk el. De ez nagyon is jogszerű, igen, az ellenőrzést eh, ki kell használni, meg lehet tenni, és hogyha egy magasabb szerv majd megállapítja, hogy hibáztam, akkor ezt el fogom ismerni. Rendben, tehát fog, akkor az ötös az kiesett, hiszen elfogadásra került a négyes, és a hatost szólítom Villandúrét, ki van mellette ellene tartózkodás. Azt javaslom, hogy csináljuk ezt egészet elektronikusan, és akkor nem fogunk időt veszíteni, mert úgy tűnik, hogy most már minden működik. Hogyha nincs ez ellen kifogásuk, akkor legyen elektronikusan a szavazás. Tehát a a hatosnál voltunk, igen, Villand úr, mondja, tessék. Szavazzanak. Ugye mindenki szavazott? Rendben, lezárom a szavazást. Akkor ismételjük meg, mert nem tűnik úgy, hogy működik. Meg tudjuk ismételni szavazást? A hatosról van szó, most megnyitom a szavazást. Hatos. A, lezárom a szavazást. Elutasítottuk a módosító indítványt, 10 ellene, 5 mellette. 7-es Bulan úré, megnyitom a szavazást. Elektronikus szavazás lesz. Igen, akkor lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. A nyolcas, Boulon Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tizen. Mellette nyolcan ellene elfogadtuk. A 9-es kapcsolatban. Megnyitom a szavazást, a 10-es kiesett, mellette. Elnök asszony, az én szavazógépem elállandóan problémáim vannak. Allora, riapriamo la votazione. Jó, akkor még egyszer megnyitom a szavazást a 9-es módosító indítvány Stanoka asszonyé. Lezárom a szavazást. 17-en mellette egy elleme elfogadtuk. A 11-es Bulan úr, megnyitom a szavazást, Bulan úr módosítója. Lezárom a szavazást. 16-am mellette, tehát elfogadtuk. 12-es, Bulan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, egy ellen szavazattal. A 14-es Bulan volt 14-esem. Elnézést, 13-as Bulan úré. Megnyitom a szavazást. Tizenhatan mellette, egy ellene, akkor következik 14-es Bulan úr. Módosítója megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 17-en, mellette egy ellenszavazattal. 15-ös kiesik, okafogyottá vált. 16-os, tanokasszony, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette, elfogadtuk. 17-es bulan, úrén, megnyitom a szavazást, lezárom szavazást. 15-en mellette, egy ellene, ketten tartózkodtak. Egyes kompromisszumos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 17-en mellette, egy ellene. Ezzel a 19-es és 21-es okafogyottá vált, 20-asról szavazunk, Bulan úré. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Tizenheten mellette. Huszonöt ös módosító a 20 azonos. Tehát ezzel gyakorlatilag ez is el lett fogadva. Akkor 22-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. 10 mellette, 8-an ellene. Elfogadtuk. 23-as jár és Filanduraké, megnyitom a szavazást. Lezárom. 10 mellette, 8-an ellene, vagyis elfogadtuk. A 21 es oka fogyott vált. Jó, térjünk rá a 26-osra. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11-en mellette, 6-an ellene. 27-es bulon. Megnyitom a szavazást. Lezárom. nyolcan mellette, 10 ellene, vagyis elutasítottuk. 28-as megint bulon. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 11 mellette, 6-an ellene elfogadtuk. 29-es bulon. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 15-en mellette, egy ellene, kettő tartózkodik, elfogadtuk. 30 bulon, megnyitom a szavazást a 30-as módosító indítványról, lezárom. 7 mellette, 9 ellene, egy tartózkodás, vagyis elutasítottuk. 31-es bulon, megnyitom a szavazást, lezárom. 10 mellette, 7 ellene elfogadtuk. 32 es bulon, megnyitom a szavazást, lezárom, 16-an mellette, egy ellenszavazat, elfogadtuk. 33-as bulon, megnyitom a szavazást, lezárom, 8-an mellette, 7-en ellene, ketten tartózkodnak, vagyis elfogadtuk. 34-es ismét bula, megnyitom a szavazást, lezárom. Heten mellette 8-an ellene 2 tartózkodik, vagyis elutasítottuk. 35 es bula, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17-en mellette egy ellene, vagyis elfogadtuk. Jó, záró szavazás erről a jelentésről. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 11 igen szavazatta, 6 nem szavazattal és egy tartózkodással. Akkor térjünk rá a romániai tényfeltáró misszióra, szeretném elkerülni, hogy itt valamiféle felül vizsgálatot kelljen majd folytatni, tehát hogyha nincsen elemvetésük, akkor csináljuk úgy, hogy rögtön elektronikusan szavazzunk ebben az esetben, tehát a módosító indítványokról elektronikusan fogunk szavazni, ez a romániai tényfeltáró látogatásról szóló jelentés. A Elena Basescu módosítója az egyes számú. Megnyitom a szavazást. Megnyitottam a szavazást. Lezárom a szavazást, heten mellette négyen ellene, kettő tartozkodik, elfogadtuk. Kettes módosító, Préda és Bazescu, Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Egyen mellette heten ellene. Hatan tartózkodnak. Elutasítottuk. Hármas Préda Bezeszkú féle módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Egy mellette heten ellene, és heten tartózkodnak. Ezzel elutasítottuk. Akkor most szavazzunk a jelentésről. Átfogóan megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 10 mellette 4 tartózkodás. A jelentést ezzel elfogadtuk. Tehát négy tartózkodás tíz mellette. Így mondtam. Ezzel el is fogadtuk, és mindjárt köszönöm. Abbiamo chiuso con i voti, sì, adesso. Ezzel a szavazások végére értünk. Please, colleagues, let we start. Kedves kollégák! Folytassuk a következő napi rendi ponttal. Ordine del giorno al punto 9. 9-es napi rendi pont következik a az Európai Ombudsman 2011-es éves tevékenységére vonatkozó éves jelentés, amelynek én vagyok az előadója. És Postináró úr, kérem, hogy... È stata presentata una proposta di relazione. Eh, nella eh, precedente seduta, in particolare il 19 giugno, eh, Június 19-én a legutóbbi ülésünkön eh, az Európai Ombudsman jelentését meghallgattuk, ez 2011-re vonatkozott. Az Európai Ombudsman részletesen beszámolt itt a bizottságunk előtt arról, hogy milyen tevékenységet végzett, és ennek adatai a bizottságunk általi éves elfogadás tárgyát képezik. 2011-re elmondható, hogy nagyon pozitív megállapításokat tettünk, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy az európai ombudsman milyen tevékenységeket folytat, hiszen ő az egy európai hálózat része, és ezzel fontos részét képezi az európai polgárok jogait biztosító rendszernek. Tehát, hogyha megállapítjuk azt, hogy a kérdések, amelyeket az ombudsmanhoz intéztek, növekedett 2011-ben, akkor abból jól látszik, hogy hogy a panaszok száma, melyet hozzáintéztek, ami egyébként aztán gyakorlatilag csökkent. Az eljárások száma viszont növekedett, a vizsgálatok száma növekedett, és ez megmutatta azt is jól, hogy maga az intézmény teljesítő képessége növekedett az elmúlt időszakban, és ezzel kapcsolatban elmondható az is, hogy az ombudsman általi eljárások, amelyek a parlamentet is érintik, ahol a parlament saját funkcióját nem teljesen korrektül végezte volna, ezek száma csökkent. És ez azt gondolom, hogy egy pozitív pont. És azt gondolom, hogy érdemes azt azért kihangsúlyozni, hogy azoknak az eseteknek viszont az abszolút összege növekedett, ahol a bizottság az érintett fél. Ez viszont nem jelenti persze azért automatikusan azt, hogy a bizottság rosszabb kapcsolatot ápolna a polgárainkhoz, hanem csak úgy kell értelmeznünk, hogy a, mivel a bizottság egy végrehajtó intézmény, ezért végrehajtó intézményként, végrehajtóként játszik közre dolgokban, tehát az Európai Unió bizonyos döntéseit hajtja végre, így teljesen érthető és megszokottnak tekinthető, hogy a polgárok inkább és főként a bizottságra koncentrálnak ilyenkor. Egyébként pedig, és ez a 19-es pontra is vonatkozik, és gyakorlatilag azért itt alá kell húznunk azt, hogy jók az eredményeink, ha megnézzük, hogy a 2011-ben az Európai Ombudsman irodája mit teljesített, akkor azt látjuk, hogy az információs kommunikációs rendszerek használata, ami nagyon messze menően fejlődött az, elmúlt időszakban, azt lehet mondani, hogy egy, van egy panaszkezelési forgatókönyve ezáltal az Európai Ombudsmannak, és egy nagyon fejlett IT rendszert is üzembe helyeztek, ami nagyszerű eredményeket mutatott az elmúlt évben. Az és elemzésre került analitikus módon az összes adat, ami bekerült az ombudsman irodájába. Tehát ez nagy, nagyon üdvözlendő. És ezzel kapcsolatban egy javaslatot szeretnék tenni, mégpedig, hogy támogassuk az elért eredményeket, és ezzel kapcsolatban éppen ezért szavazzuk meg pozitív módon ezt, tehát kérném az Európai Unió különböző szerveit, hogy támogassák ezt a, az európai hálózatot, mert hiszen az ennek a hálózatnak nagyon fontos funkciója van. Ugyanis ez a funkciója, hogy a polgárok részvételét az európai demokráciába javíthassa. És természetesen szívesen meghallgatom kollégáim hozzászólásait. Øh, Köszönöm, elnök asszony. Először is egy pillanatot kérek, tehát először is szeretném dicsérni ezt a jelentést. Kiváló, örömmel látom, hogy fokoz, fokozatos javulásról szó, szó, számolnak be a szolgáltatások terén. Egy olyan szolgáltatásban, ahol inkább az állampolgárt, mint az a bürokráciát szolgálják, ez egy nagyon jelentős előrelépés. Látjuk azonban, hogy ezt a hivatalnokokkal is meg kell értetni még. Nagyon egyetemen el kell mondanunk egy dolgot, mégpedig azt, hogy nagyon sok ország nem igazán tükrözi az adott ország hely, helyzetét, hogy onnan sok, sokkal kevesebb panaszt nyújtatnak be. Lehet, hogy ez csak azt jelenti, hogy egyes országokban aktívabbak a polgárok, és tisztában vannak azzal, hogy mit, kell, mit lehet tenni, nagyobb bizalmuk van az ombudsmanban, másfelől Más országokban, ahol, ahonnan nem érkezik be túl sok panasz, az lehet, hogy arról szól, hogy a polgárok e, feladták. Lehet, hogy csalódottak, nem bíznak a rendszerben, nem gondolják, hogy semmi, bármit el lehetne érni egy panasz benyújtásával. Ez csak egy vélemény azzal kapcsolatban, hogy nem szabad elfelejteni, mi a helyzet, hogy a, a panaszok száma nem feltétlenül jelzi azt, hogy jó a helyzet, le, le, azt is jelezhet, hogy a társadalom nagyon Eh, aktív. Kontesz kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ugye a becs, meg a mi értékelésünk is abba az irányba mutat, amit ön is elővezetett, és összességében pozitív véleményünk van az ombudsman tevékenységére vonatkozóan. Amit ön említ a jelentésében, a jobb eredmények tekintetében, az nagyon lényeges. Az ombudsman erőfeszítései abba az irányba mutatnak, ugye, hogy a polgárok panaszait befogadja, és ez tulajdonképpen megoldási kísérlet. És ez helyes, nem, nem egyfajta fenyegetésnek kell felfogni. Általános megjegyzésem. Nyilván nagyon sok rétű ez a tevékenység, de az európai polgárok között, itt az Európai Unióban, az egyes tagállamokban az a helyzet, hogy nem nagyon ismerik az, hogy hogyan kell a panaszokat benyújtani az Európai Ombudsman felé. Tehát a polgárokat jobban kellene tájékoztatni arról, hogy a eh, problémáikról hogyan tájékoztathatnák az illetékeseket. A másik dolog pedig azok az ügyek, amelyekkel foglalkozik az Európai Ombudsman, ami a jó kormányzásra vonatkoznak többek között, még egyszer mondom, a jobb, a jobb kormányzás, vagy az a fajta politika, amely a polgárok érdekeit is érinti. Amennyiben az utóbbiról van szó, akkor tisztázni kell azt is, hogy az ombudsman tevékenységét hogyan tudnánk segíteni. Tisztázni kell ugyanis, hogy kinek a hatósá, hatáskörébe tartoznak az egyes ügyek. Tehát mindenképpen támogatnunk kell az ombudsmani erőfeszítéseket, azáltal, hogy a bizalmunkat fejezzük ki az irányába, hogy segítjük a munkáját, és megfelelő válaszokat, illetve megoldási javaslatokat terjesztünk elő. Akkor még jobb lehetne az ombudsman munkája, de egyetértünk az ön munkájával és a jelentésben foglaltakkal. Köszönöm. Grazie per il contributo anche al collega Countis. Köszönöm szépen Hontes képviselőnek a hozzászólásért. Most pedig akkor a bizottságot szeretném felkérni. A 10, június 19-i találkozó alkalmával kimerítően állást foglaltunk az ombudsmani tevékenységről szóló jelentése kapcsolatban, úgyhogy túlságosan sok mindent nem szeretnék ehhez hozzáfűzni, kivéve azt, hogy üdvözöljük az önök, az ön jelentését, a végkövetkeztetéseket, amelyeket megfogalmazott, és azt is, hogy kiemelte, hogy a 2011-es évre vonatkozóan a bizottság és az Európai Ombudsman közötti kapcsolat elmélyült, fejlődött, a bizottság tökéletesen elkötelezett a tekintetben, hogy ezt az együttműködést továbbra is fenntartsuk és elmélyítsük, úgyhogy köszönöm szépen, hogy erre hangsúlyt fektetett a jelentésében. Ringrazio la rappresentante della Commissione. Köszönjük szépen. Akkor a bizottság képviselőjének ezt az expozét. Módosítókra vonatkozóan van egy határidőnk, július 20-a, ez a határidő, úgyhogy várom a további javaslataikat, talán azon kollégáktól is, akik most már nincsenek itt, azok a javaslatok lehetnek, azok, amelyek a saját jelentésemet még tovább javítják. Ezzel akkor lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot és a róla szóló vitát, és akkor áttérhetünk a polgárok petícióira. 313 per 2007-ből származó petíciónkról van szó, 670 per 2009-es, és az 58 per 2010-es petíciókról lesz szó elsőként. És itt az argentin államkötvényekről lesz szó, illetve arra tényről, hogy Argentina nincs abban a helyzetben, nem képes kifizetni ezeket az államkötvényeket. Az európai polgárok akkor ugye hát ez problémát okoz. Úgy gondolják, hogy az európai szervek nem megfelelően veszik figyelembe ezt a kialakult helyzetet. Az a vélemény alakult ki, hogy egyszerűen a nemzetközi szerződések vonatkozásában, amelyeket Argentinával kötöttek, tulajdonképpen teljesen semlegesen semleges álláspontra helyezkedik az EU, illetve vannak intézményei. Többen nyújtottak be panaszt ezzel az eljárással kapcsolatban, és nincs már túl sok képviselő itt, de dokumentumokat kaptunk e tárgyban, hogy a tényeket teljesen világosan láthassuk. A petíciót benyújtói az általam elmondott okokra hivatkoznak, és egyébként ebben a szakbizottságban már megvizsgáltuk ezt a tényállást. Aztán megbeszélést tartottunk a bizottsági képviselőkkel is, és aztán arra jutottunk, hogy nyitva tartjuk, nem zárjuk le tehát ezt a petíciót, annak érdekében, hogy a bizottság a saját álláspontját még egyszer megfontolhassa különös tekintettel az illetékesség kérdésére. A bizottság úgy gondolja, hogy ezeket eh, a kérdéseket nemzeti illetékességűnek kell megítélni, és ezért bilaterális szinten kellene megoldani őket. Van egy nagyon ismert eh, eset, ami ezt követően történt. ahol amelyet leginkább, amely leginkább a spanyol gazdaságot érintette, de közvetetten más nemzetek gazdaságait itt, és utalni itt a Repsol esetre, esetére. Szemben más esetekkel, amelyek Argentinát érintik, a bizottság akkor közbelépett, sőt az illetékes biztos is, méghozzá azon vállalkozások javára, amelyek érintve vannak egy olyan intézmény által, amely nem tűnik korrektnek. És amely az egyes grémiumok és említett intézmények szemszögéből ö, nem az európai joggal összhangban léptek föl. Ez hozódik meg annak hátterében, hogy a petíciót benyújtók felhívták a bizottság figyelmét arra, hogy meg kellene változtatnia az álláspontját. Úgyhogy a mai napon a bizottságot meg kellene hallgatni, hogy van-e egy ilyen fajta paradigmaváltás a bizottság részéről, vagy amennyiben nincs, akkor azt a kérdést kell fölvetnünk, hogy akkor hol van a különbség az argentin eh, magatartás és, és eh, az egyes államokkal, illetve államok polgáraival szembeni és vállalkozásokkal szembeni fellépését illetően. Nem fogom talán jól kiejteni a nevet, Santido asszony kap szót elsőként. Jó napot kívánok! A befektetési törvény tekintve a kötvények és a kötvényesek ügyét az Európai Unió hatáskörén belül kell kezelni. A panaszt illetően itt van egy jogi keret, és van egy bilaterális Argentin és Olaszország között megkötött szerződés, ezt a kontextus kell alapul venni. Amikor az első petíció benyújtásra került a szakbizottság felé, akkor Tulajdonképpen a választott bírósági megoldásra igyekeztek támaszkodni. Jelenleg van egy arbitrás, amely zajlik a Washingtoni Egyezmény rendelkezéseinek megfelelően, ami az államok és a külföldi beruházó közötti kereskedelmi vitákban illetékes. Ez az egyezmény, ez az említett egyezmény az alapja az arbitrás eljárásnak, és amíg ez zajlik, addig a beruházó saját származási országa nem tehet semmilyen lépést. Nyilván a diplomáciai védelem az fenntartott, megvannak erre a jogi eszközök. Úgyhogy ez a különbség a Repsol tekintetében, amelyre a bizottság figyelmét már korábban felhívták, amikor nem volt még zajló folyamatban lévő arbitrázs, és a bizottság úgy gondolta, hogy politikai agályokat kell megfogalmaznia, amikor van, volt még lehetőség a vitarendezésre megfelelő időben tehát. Ami az 58-as petíciót illeti, itt egy adósság swapra irányuló javaslat érkezett. Itt a bizottság szeretné hangsúlyozni, hogy ez már nem érvényes. Ez 2010-ben merült föl egyébként, ez az adósság swap. Úgyhogy ennek alapján a bizottság csak megerősíti mindazt, amit korábban megfogalmazásra került, Bárnyé biztos levele is ezt tartalmazza. Tehát ez az ajánlat megfelelően az EU-s jogszabályokkal összhangban került megfogalmazásra, azokkal az EU-s szabályokkal, amelyek azért léptek életbe, hogy garantálják a beruházók tájékoztatását és védelmét. Köszönöm szépen. Nyilván amennyiben kérdésük van, nagyon szívesen válaszolok. Köszönjük szépen! Mekkó úr következik. Eh, mi dispiace, non avevo previsto un mio intervento presentato. Köszönöm szépen. Nem terveztem, hogy én is itt szót, eh, szóra emelkedem, kivéve, hogyha valaki kérdést intéz hozzám. Jó, jó, akkor elveszem öntől a szót. Tényleg úgy látja, hogy nem kíván szót kérni, azt követően, amit én elmondtam, és ami a mm, dokumentumokban szerepel, úgy tűnik, hogy akkor nincs kérdés. Huntes képviselő mégiscsak jelentkezett. Mégis szeretne szót kérni? Tor, tor, tortonéze úr? A bizottság egy hangon szólal fel, tehát a bizottság elmondta magáit. Köszönöm. Sì, sicuramente ha una voce, ma anche delle... Jó, jó, jó, hát egy hangon soraikat zárva szólalnak föl, de azért a bizottságon belül tudjuk, hogy vannak leágazások, vannak illetékességek, amelyek másokra tartoznak és hát ezekre néha visszanyúlunk, hogy egyes specifikus kérdésekre kapjunk választ a polgárok felvetéseit illetően, azonban, hogyha hát most úgy tűnik, hogy nincs ilyen különbség, ugyanaz az aspektus, akkor természetesen folytathatjuk. Igen, ez így van. Jó. Jó, akkor Huntes képviselő kap szót. Elnök asszony, én láttam az utalásokat a jelentésben, amit most éppen tárgyalunk, és azt hallotta, meg is hallgattam a bizottságnak az érvelését. Én azt gondolom, hogy a petíciós bizottság illetékességébe tartozó ügy, tehát kezelnünk kell, de egy pár megjegyzést engedjek, engedjenek meg, és ezek politikai jellegű megjegyzések lesznek, Nos, elsőként, ha jól értem, akkor az arbitrázsnál tart most ez az ügy. Argentína nemzetközi elvre hivatkozva mondhatja az, hogy szükségállapot van, nem tudnak fizetni, és a fizetés fizetésképtelenség megállapításánál még mindig az a helyzet, hogy a kötvényesek várják a pénzüket. Úgyhogy tulajdonképpen mi nem nagyon tudunk ez ügyben lépni petíciós bizottságként, ugyanakkor felkészülhetünk arra, hogy hasonló ügyben felkészüljünk az Európai Unión belül, mert itt tudhatják, kedves kollégák és elnökasszony, hogy a bizottság képviselői nek vannak problémáik görög ügyben is, a kötvényesekkel kapcsolatban, a PSSI egy ilyen ügy, nagyon sokan elvesztették a pénzüket, és most várják, hogy kárpotolják őket. Tehát ez egy olyan ügy, amikor nagyon sokan érintettek, például a befektetési alapok, a kórházak, az egyetemek, és így tovább. És itt olyan ügyről lesz szó, amelyek Európai Uniós területen tevékenykednek. Tehát látnunk kell majd azt, hogy pénzügyi szinten, egy memorandummal, vagy akár a trojka kontextusában hogyan tudunk felkészülni, és hogy a, a foganatosított intézkedések mennyiben állnak összhangban az EU-s jogszabályokkal. Persze, itt most olyan ügyről van szó, ahol Argentína az érintett, és például ezért a nemzetközi jog az irányadó, de a jövőbe tekintve mindenkinek felhívom a figyelmét, hogy lesznek olyan ügyek, amelyek EU-s területen történnek, és hasonló irányba mutatnak. Tehát ezekkel a petíciókkal nem foglalkozhatunk, úgyhogy ez az én véleményem. Grazie al collega Countis. Köszönöm, Kántis úr. per... A kérdés helyett inkább javasolni szeretnék valamit a bizottság képviselőinek. Kérem, hogy ezt javaslatként tekintsék jelenleg amennyire a általunk megkapott információkból kiderült, az IMF bejelentette, hogy szankciót fog elfogadni, vagy ilyen jellegű intézkedéseket Argentinával szemben, amelynek következtében az IMF irodáját bezárják majd Argentinában. Ez lesz a következménye annak, hogy nagyon magas fokú a korrupció abban az országban, és eh, ezt láttuk a hivatalos eh, dokumentációkban, a nemzetközi sajtóból is. Ezért, eh, mivel nincs átlátha, átláthatóság a pénzügyi műveletekben, és az ország költségvetés intézkedéseiben, hogyha a nemzetközi szervezet, mint például az IMF, eh, amely konkrétan részt vesz ezen a területen, reagálni kíván, az európai intézmények eh, nem kívánnak eh, ennél átfogóbb tiltakozást benyújtani, amit a, mint amit a bizottság tagjaitól um, hallottunk a tárgyalási e, eljárásra nézve, tehát lenne, lesznek diplomáciai lépések, és csak annyit mondhatunk, hogy az európai intézmények hallgatnak, semmiképpen sem reagálnak erre a helyzetre, amely európai polgárokat is érint ugyanakkor. Um, thank you. Thank you for your... Köszönöm szépen a választ. Feljegyeztem az önvéleményét, és továbbra is figyelemmel kísérjük a helyzetet, nézzük, hogy változik-e valamivel azután, hogy a vitát lezárták. Annyit akartam még elmondani, ahogy ön is mondta, egyrésztről az IMF nem a beruházók hazája, őt nem köti tehát a tárgyalási szabály, nem tudnak diplomáciailag beavatkozni. A másik dolog pedig az, hogy tudomásom szerint egy általános rendszerszerű problémára reagált így, így az IMF, az ő döntésük volt ez. Az a kötvényesek helyzete ettől eltér. Annyit szeretnék elmondani, hogy objektív szempontok szerint jogilag megoldották már a helyzetet, és a bizottság úgy gondolja, hogy csak meg kell várnunk ennek az eljárásnak az eredményét. Köszönöm. Sono io che ringrazio lei, ringrazio... Köszönöm. Én szeretném megköszönni, ahogy mindenki másnak is, a bizottság részéről a hozzászólást. mindent tisztázni kell ebben a vitában, ezért hivatkoztam az IMF-re is. Nem azért, mert rájuk akartam volna mutogatni, hogy ők párhuzamos szervezet velünk, egészen kül más szervezet, annyira különbözik tőlünk, hogy funkciójuk, feladatuk, és nem, a politi- nem olyanok, a, mint a mi európai intézményi politikai funkcióink, de ezzel a tapasztalattal és a megfelelő hozzáállás nélkül az európai intézményeknek esetleg meg kéne gondolniuk, hogy politikai lépést tegyenek-e egy másik szinten. Hangsúlyoztam már, és elmondom most is, hogy van egy technikai akadály, ami azt jelenti, hogy az európai intézmények nem tudnak diplomáciai lehetőségeket megnyitni az ilyen esetekben. Ennyit tudok csak hozzáfűzni most. Ezt akartam tisztázni. Countess urat szeretném még meg, és meghallgattam, aki azt hangsúlyozta, hogy az szakbizottságunk kompetenciájára kell koncentrálni ebben az ügyben. Emiatt, amit ő elmondott, az én teljesen egyetértek. Láttuk a bizottság nyilatkozatát, az a helyes, hogyha a polgárainkat nem hagyjuk válasz nélkül szeretném a lezárni ezt a panaszt, nem szeretném le, lezárni ezt a panaszt, várnunk kell. A bizottság azt mondta, hogy várjuk meg a egy békéltető eljárás eredményét, és nézzük meg, hogy az hogyan zárul le. Nézzük meg, hogy ö, tudunk, be tudunk-e avatkozni az EU intézményei nevében hogyha egyetértenek, nyitva hagyjuk ezt a petíciót, és nem majdunk hozzá a magyarázatot. Köszönöm szépen, és köszönöm a bizottság képviselőnek és a munkáját. A következő napi rendi pont következik. Rappresentato dalle petizioni scritte al punto 11. 11-es számú petíció. 2010 per 1331-es petíció 1621 2010, 2011, 2011, 2011. Ezeket együtt tárgyaljuk, mert azonos témával foglalkoznak. Jelen vannak a kérvényezők is. Mário de Crescenzo, aki a Mobasta szövetség részéről van jelen, meg is adom neki a szót, hogy tájékoztasson, tájékoztasson a bizottságot, hiszen erről a témáról már beszéltünk. Öt percet a parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. 18 év telt el azóta, hogy Olaszország elfogadta a 944-es irányelvet. Szeretném, hogy áttekintenék a járműbiztosítási díjakat. Olaszországban rekordmagas díjakat kell fizetnünk a felelősségbiztosításért. Kétszer annyit, mint Spanyolországban és Franciaországban. Egy átlag polgár 407 eurót fizet, 229-et pedig Spanyolországban. Ez a helyzet nagyon egyértelmű és nagyon riasztó is megmagyarázhatatlan a különbség más országokhoz képest, és megmutatja, hogy Olaszország nem fogadta el a irányelvet. Jelentés, jelentősek a különbségek az ország egyes részein is. Van, ahol három-négyszer magasabb, mint Olaszország más részeiben arcúcsapása ez az európai liberalizációnak és átláthatóságnak, amelyet 94-ben javasoltak. Abszurditás azonnal szembeszökő, provinciánként is, tartományunkként is. Először is ezt statisztikával lehet alátámasztani, ami átlátható és elérhető a fogyasztatóknak, de ez nem történik meg Olaszországban, egyetlen egy biztosító sem jelentette meg a statisztikáját, eh, ahogy más országokban, a balesetekről nemzeti vagy tartományi szinten egyaránt. Ezt, ezt, eh, eh, ezt szerintem meg kéne büntetni az Európai Uniónak. A közös piac mindig átláthatóságot garantált a fogyasztóknak. Olaszország azonban ezt teljesen elfelejtettek. Ugyanilyen súlyos kérdés a Nemzeti Biztosító Szövetség kérdése, amely sohasem mutatja meg soha nem mutatja be jövedelmi adatait, a, és nem mutatja be, hogy sokkal magasabb a balesetek aránya Dél-Olaszországban, ez pedig semmiféle hivatalos dokumentummal és statisztikával nem támasztja alá, amely jelentősen befolyásolja a biztosítási piacot. Nincsenek olyan vállalatok, biztosítók, amelyen a kartelen kívül működnek. Egy nemzeti szövetséget hoztak létre, szemben a csatolt baleseti adatokkal. Hogyha megvizsgáljuk ezeket az adatokat, azt látjuk, hogy nincs különbség gazdasági tekintetben, amely igazolná azt a hatalmas biztosítási díjkülönbséget az északi és déli biztosítók között. Tegyük, vegyük Nápoly városát, ott, hát, ott nézzük meg a baleseti adatokat, amely 2009 és 10 között nagyon, nagyon nagyban csökkent, alacsonyabb is, mint Milánóban, de Nápolyban a biztosítási díjak 300%-a magasabbak, mint Milánóban. Ezek a tények nagyon súlyosak, nem csak azt mutatják meg, hogy nincs átláthatóság vagy információ, azt is megmutatják, hogy valós kartell állt fel, és diszkrimináció zajlik a biztosítások terén. Ez egyeteművé válik eh, abból, hogy mi történt Nápoly város, városában. A városvezetés új kezdeményezést indította a biztosítókkal kapcsolatban. Azt mondták, hogy az állampolgárok, akiknek több éve nem volt balesetük, és befizették az adó, adóikat, akik mint állampolgárok tehát, őket kollektívan kéne biztosítani. Egyetlen egy vállalat igazodott ehhez, egy brit biztosító, amely sokkal magasabb díjakat alkalmazott. Hogy lehet tehát, hogy a helyzet ilyen, így, így alakuljon? Olaszországban a biztosítók hatalmas, nagy hatalommal bírnak, befolyásolni tudják a politikát, azért, hogy olyan határozatok szülessenek, amelyek az ők érdekeiket szolgálják, szemben az állampolgárok érdekeivel, és amely a gazdasági növekedés is útját állja. Legegyértelmű példája ennek az, hogy ami, tört, ami azután történt, hogy a liberalizációs rendelet hatályba lépett, amely múlt év márciusában vált törvényerejűvé. A politikai világ a biztosítóknak több rendeletet készített elő, amelyel a csalást próbálják csökkenteni, például a kártalanítás, a véplessérülésből eredő kártalanításokat, és igyekeztek csökkenteni a biztosítási díjakat is. Például lehetőség nyit arra, hogy egyes esetekben díjcsökkentést alkalmazhassanak, és ez olyan biztosítottakra vonatkozott, akiknek nem volt balesetük. Volt egy maximális árcsökkentési kategória, amely kijelentette, hogy minden biztosítónak hasonló kategóriákat kell alkalmaznia. A biztosítók azonban a szövetségük révén kijelentették, hogy semmiféle ilyen intézkedést nem akarnak foganásítani a biztosítókkal kapban. Három hónappal később sem alkalmazták ezeket a rendelkezéseket. Ami a zárcsökkentést illeti a biztosításokban, a biztosítók azt mondták, hogy ezt akkor fogják tudni törölni, amikor ki, lejárnak a biztosítások. Amikor fekete dobozok állnak rendelkezésre, arra nem vonatkoznak, semmi, nem vonatkoznak hasonló rendelkezések, és hogy arra milyen átcsökkentést lehet alkalmazni, de egy rendelkezésben meg, megmutatkozott a biztosító hatalma, a gazdasági fejlesztés miniszter révén a kormány egyensúlyt próbált elérni egyes területeken, azt mondták, hogy ez, ne, ez a törvény nem alkalmazható, hiszen szemben áll a közösségi normákkal, és hivatkoztak a megfelelő jogszabályra, és a cikk azt mondja ki, hogy a tagállamok nem hozhatnak létre olyan rendelkezéseket, amelyek megelőzően jóváhagyják az egyes biztosítási kötvények rendelkezéseit. A 32-es cikk szerint viszont nincs szükség előzetes jóváhagyásra a biztosítók díját illetően ők szabadon alkalmazhatják az egy, egyes, minden egyes esetekben, és ez tiszteletben tartja a szabad verseny elvét. Azonban ez nem tiszt, tartja tiszteletben az egyenlőség elvét, hiszen hogyha azonos profilú két állampolgárnak ugyanazt a díjat kéne fügye, fizetnie, Erről szól a hármas cikk is az olasz alkotmányban. Ugyanaz a rendelkezés lehetővé teszi, ahogy a tagállamok szigorúbb intéz, intézkedéseket alkalmazzanak a biztosítókkal szemben, amely megfelel a, a liberalizációs rendelkezés szellemének is. Végül szeretném felhívni a figyelmüket a gazdasági és szociális következményekre, hogyha nem lehet átvenni a közösségi szabályzatokat, eh, az jelentősen befolyásolja a dél-országi eh, polgárok életét. Az autókereskedők eh, gyakorlatilag már mind tönkrementek, bezárták üzletüket, ez azt jelenti, hogy nagyon sok munkahely is elveszett. A harmadik szektorban nagyon sok ügynökség zár be, a biztosítók elhagyják a területet, eh, amely szintén eh, munkahelyek elvesztéséhez vezet. Azok a fiatalok, akik eh, motorokat szeretnének használni és azt biztosítani, mivel Európában a biztosítási kötvények 4000 eurós biztosítás írnak elő azoknak, akiknek friss a jogosítványa, az hatalmas költséget ró a fiatalokra a Dél-Olaszországban hiszen ők nem tudják ezt az összeget kifizetni, ez az elviselhetetlen összeget ők nem ki tudják kifizetni, ezért próbálják elkerülni a biztosítás kifizetését, amely szociális problémát, ered, problémához vezethet. Köszönöm szépen! Én nagyon köszönöm, és nem a igazgató úrnak nagyon köszönöm az elmondottakat, és azt gondolom, hogy segít talán nekünk abba, hogy megtaláljuk a válaszokat erre a kérdésre. Dani biztost is megkeresték ebben a kérdéskörben, és most szeretném egész röviden ismét felvetni a kérdést. Ugyanis mi a bizottságot arról kérdeztük meg, hogy valóban helyese az, hogy a, amit a, erre a, ezért a kérdésre illetékes miniszter, olasz miniszter válaszolt, amit feltettünk az olasz kormánynak, ugyanis a petíció benyújtója által kritizált viselkedés gyakorlatilag az olasz törvény hozói oldalról úgy tűnik, hogy jogosnak ítélhető. Tehát a kérdés az az, hogy valóban összeigaz, összeegyeztethető-e ez az illetékes irányelvvel, hiszen az ISZAP részéről és a minisztérium részéről is van ebben az ügyben állásfoglalás akik negatívan reagáltak egyébként a polgárok általi megjegyzésekre. Navad igazgató úr kap most szót, és köszönjük, hogy eljött. Igen, minnyájukat üdvözlöm. Én Dánul fogok beszélni. és tehát olaszul fogok beszélni, és ez, ezek a dolgok véleményem szerint talán előbbre vihetik a vitát. És a megjegyzésekkel kapcsolatban a helyzet konzekvenciáit tekintve és e, talán az lenne a legfontosabb, hogy kiderítsük azt, hogy milyen okai vannak a kialakult helyzetnek. De én e, valóban az legutóbbi megjegyzésekkel kapcsolatban, ami a munkahelyek biztonságára vonatkozott, nagyon is odafigyelnék. Az Európai Bíróság részéről létezik az ügyben már 2002-ből 396-os, 397-es ítéletek, amelyekben egyébként egész világosan kimondja az Európai Bíróság, hogy a biztosítók számára vannak lehetőségek arra, hogy a különböző kockázati tényezőket súlyozzák, mégpedig a lakóhely szerint. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezt ki lehet zárni, hiszen a kockázatok nyilván a lakóhelyel függnek össze bizonyos fokig, tehát ez a kijelentés, ez így korrekt, hogyha ugyanis azt mondjuk, hogy a hogyha a biztosítási díj, ami nem veszi figyelembe a kockázati tényezők súlyozását, és egyébként más eh, kockázatokkal összefüggésben, hiszen itt gyakorlatilag az is egy szerepet játszhat, hogy milyen járműről van önmagában szó, hiszen itt is akár a gyakorisága egy-egy biztosítási kár esetnek függhet ettől is. Tehát vannak nagyon szá- nagy mértékben még más kockázati tényezők is. Tehát a törvény előírásnak az egyik fő alapvető elvárása az a hatékonyság, és hogy a különböző kockázati tényezőket milyen módon fogjuk a biztosítók által nyújtott ajánlatokban figyelembe venni. Azonban a petíció benyújtója által említett kérdés túlmegy ezen a kérdéskörön, az egyik a differenciálás kérdése, a másik pedig, hogy min alapul ez a differenciálás, a, tehát ez a megkülönböztetés a biztosított társaságok részéről. Hiszen, hogyha megállapítottuk, hogy ez min alapul, akkor azt kell figyelembe venni, hogy egyáltalán mekkora az az összeg, ami még elfogadható, hogyha ilyen megkülönböztetéssel élünk. A petíció benyújtói azt hiányolják, hogy nem léteznek a biztosítók részéről statisztikák, amelyeket erre nézve felhozhatnának. Világos, hogy minden egyes biztosító a saját ügyfél portfólióját veszi figyelembe, a káresemények gyakoriságát és a saját nóhajának howjának tekinti, és emiatt bizalmasan kívánja kezelni, és nem akarja kiadni, ezt figyelembe kell vennünk, és el kell fogadnunk, hiszen itt vannak bizonyos üzleti bizalmat igénylő ügyek. De hogyha itt gyakorlatilag a lakóhely a kulcskérdés, akkor talán lehetne találni egy olyan mechanizmus, amelyel e, akár e, ezt ki lehetne küszöbölni, ezt a gondot, hiszen talán egyes számokon kívül más mechanizmusokon keresztül is ki lehetne talán valahogy deríteni, akár nemzeti szinten is, azt, hogy az egyes káresetek gyakorisága hogyan függ össze a lakóhelyel. Tehát azt kéne megvizsgálni, hogy nincsenek-e más olyan statisztikai elemek, amelyek rendelkezés állnak, és a lakóhely és ö, súlyozásának ö, valamilyen objektívebb ö, megállapítását, vagy figyelembe vételét tennék lehetővé. Tehát a kritériumok objektívabbá tételét, tárgyilagosabbá tételét kellene, hogy ezek elősegítsék. Én értem, hogy egyes esetekben előfordultak ellentmondások, de mégis önmagában véve ez lehetne egy megoldás, akár a hatóságok részéről, vagy polgári kezdeményezések e, tárgyás, tárgyát is képezhetik ezek, ahogy ez már itt is elhangzott. A másik szempont, amit a petíció benyújtója említ, az maga az össze. Tehát, hogyha létezne ez a statisztika, vagy statisztikák, amelyről beszélünk, akkor, hogy milyen összegek azok, amik itt jogosak lehetnek a megkülönböztetés terén. Azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban valóban érdemes lenne tenni valamit, annak érdekében, hogy ne lehessen visszaélni ennek a megállapításával. Az egyik dolog, hogy differenciálni kívánnak, de a másik pedig, hogy ne lehessen visszaélni a differenciált megállapítással. A harmadik pont, amit a petíció benyújtói felhoznak, azok a legutóbbi normák, és azt gondolom, hogy itt a bizottságban, de máshol is egyetértünk azzal, hogy az olyan normák, amelyek a csalással csalás elleni harcot kívánják támogatni, ezek pozitívak és üdvözlendőek. És gyakorlatilag például azt is jelentetni, hogy egy fekete doboz lehetne beépíteni ide, ami a hatóságok részére lehetővé tenni azt, hogy egy adó-kapok viszony alakulhasson ki, hiszen erre szükség van, hiszen hogyha a csalás ellen küzdünk, akkor egy részről ennek valamilyen oldalon azért ellen ö, szolgáltatással kellene együtt járnia. Tehát, ö, hogyha egy ilyenre sort kerítünk, akkor a biztosítási díjaknak is csökkenniük kellene. Azért ne felejtsük el, hogy a 2009-es irányelv 396-os, azért ez hozott előnyöket, hiszen így szabadon lehetett kialakítani a biztosítási díjak mértékét, és ez a polgárok számára előnyöket jelentett, de nyilván olyan helyeken, ahol ez nehézségekbe ütközött, ahol nem tűnt jogosnak a biztosítási díjak kritériumának a megállapítása, ott nyilván ez nehézségekbe ütközött. Tehát itt vannak régiók és olyan területek, ahol ez nehézségekhez vezetett. Köszönöm. Szépen. Revelin kolléga következik, parancsoljon. Molto brevemente. Io ringrazio la commissione. Szeretném megköszönni a bizottságnak a munkáját, csak azt nem értem, hogy miről beszélünk most itt. Mert hiszen természetesen európai alapokon álló elveket tiszteletben szeretnénk részesíteni. Tehát, hogyha például Dél-Olaszország lakói diszkriminálják, tehát, hogyha én mondjuk tegyük föl, hogy elkövetek egy bűncselekményt, vagy egy valamilyen cselekményt, és vagy Valéz a kolléga Lengyelországban elkövet valamit, hát akkor azt nem az alapján kell meg állapítani, hogy ez milyen súlyjal esik latba, hogy én hol lakom, hanem hogy mit tettem. És erre kérek a bizottság részéről egy határozott választ. Tehát van két polgárunk, akik mind a ketten újonnan szerezték a jogosítványukat, és nincsenek semmiféle büntető listán a, azért, mert már elkövettek valamilyen közlekedési visszaéléseket, tehát nincsenek pontjaik ezen a negatív listán, hát akkor gyakorlatilag miért kellene abból kiindulnunk, hogy valamelyik rosszabban vezet, mint a másik. Az egyik mondjuk nápolyi és nápolyban él, a másik pedig Milánóban él. És ők különböző biztosítási díjakat kapnak a hatszor vagy hétszer kell, hogy többet fizessen a nápolyi illetőségű polgár, annak ellenére, hogy semmiféle visszaélés nem követett el egészen addig, és mind a ketten most kapták meg a jogosítványokat. Hát ha Európa nem védi meg ezeket a jogokat, hiszen rengeteget beszélünk, hogy az afrikaiaknak, meg a kínaiaknak adjunk jogokat, és biztosítsuk a jogaikat, de az európaiaknak a jogait nem védjük meg, pedig ezek igazi, valódi jogok, ezek mind a ketten olyan vezetők, akik most kapták meg a jogosítványukat, ez diszkrimináció, hogyha ők különböző elbánás alá esnek. Tehát itt nem lehet, hogy a dél-olaszokat más elbánás alá vesszük. És én elvárom, hogy minden parlamenti képviselő, minden frakció és mindenki közösen álljon ki melszélességgel az ellen, hogy ezt a szígyent, ez rasszizmus, hogy ezt a szígyent letörölhessük, mert ez a dél-olasz emberek méltóságát sérti. Hát kérdezem meg, hogyha nincs más hozzászólás, Nava úr válaszolhat. Köszönöm szépen, Revelini úr, és köszönöm elnök asszony, röviden válaszolnék. Az egyik, hogy egy olyan ö, tetről van szó, hogy van ugye két fiatal jogosítvány tulajdonosunk, akik vezetnek. Most tegyük föl, hogy ők elütnek valakit, akkor ugyanúgy fogják őket kezelni, hiszen ezeket nyilván egy ugyanolyan cselekmény. De hogyha ez a két fiatal ember biztosítást köt, akkor az viszont nem csak az elméletileg a vezetők, a jármű vezetők elméletileg azonos tulajdonságaiból és képességein alapul, hanem egy olyan környezetben élnek, ahol esetleg nagyobb kárarány ö, áll fent. Hát akkor ilyen módon, valamilyen módon differenciálnunk kell tudni. Ami, ami lehet dolgozni, és ami nem talán nem teljesen elfogadható, az az, hogy ez a különböző kár arány, ez nem kerül igazolásra a biztosítók számára, és a differenciálás pedig különböző biztosítási díjakhoz vezet, tehát ezen kellene még dolgozni lehetséges, hogy ez túl magas a kár kvóta vétele a díjban. Tehát, hogyha a kárarány dupla, akkor a díjnak is duplának kell lennie. Tehát valamilyen arányosságra szükség van, hogyha különböző kár kvóták vannak, akkor különböző kiindulási helyzetnek kell, hogy tekintsük, hiszen hát önök is átélik ezt nap, mint nap. Hogyha mondjuk valaki dohányzik, akkor bizonyos biztosítónál többet fog fizetni, mint hogyha nem dohányzó személy akarja magát biztosítani. Ez így van. Köszönöm szépen. Egy percet adok. Hát, doktor Nava. Ezek a problémák, amelyeket most említett, ezek a biztosítók összadathalmazával függnek össze. Ugyanis igazolhat, tehát igazolható adatok vannak nagyvárosokra nézve, hogy költség különbségek vannak a kár esetek és a kár e, biztosítási díjak között 2,3%-kal, ugyanis ezek magasabbak. Ez megállapításra került. De végső soron ez nem igazolhatja azt, hogy 50%-kal magasabbak legyenek a biztosítási díjak. Tehát az olasz jog nem adta meg az ellenőrző helyeknek azt a lehetőséget, hogy az alapkritériumait ezeknek a szabályoknak felül tudja vizsgálni. A, azok, akik 30 napon belül felmondják a biztosításukat, akkor a fogyasztók pedig panaszt emelhetnek, de ők 45 nap alatt emelhetnek panaszt, azonban a polgárok számára nem teszi a jog lehetővé, hogy reakciót megfelelő időn belül kaphassanak. Tehát, tehát gyakorlatilag egy reagálási lehetőség szinte egy déli polgár számára nem is a lehet, rendelkezésre. Azt gondolom, mondja az elnök asszony, hogy igazgató úr valamiféle elképzelhető utat vázolt itt föl. Kaptunk néhány javaslatot, és azt gondolom, hogy itt kompetencia konfliktust tapasztalhatunk az ö, létező jogszabályok alkalmazásával kapcsolatban, tehát a, ami a differenciálás E, díj szabásokra való kihatását illeti. Hiszen elmondta az igazgató hogy a lakóhely szerinti differenciális lehetséges, de végső soron azért ezt nem úgy kell értelmezni, hogy e, a bizottság e, által ezt ahogy minősítettük, ezt még meg kell vizsgálnunk. Tehát én azt gondolom, hogy ezt a petíciót, ezt hagyjuk nyitva, és a bizottság hozzájárulását várjuk meg. Rendben, ha nem szólnak ez ellen, akkor köszönjük a petíció benyújtóinak, és nyitva tartjuk ezt. És áttérünk a 12-es pontra, ami eh, két petíciót foglal magába. Az egyik az Európai Vakok Szövetsége, petíciója. Ezzel kapcsolatban már itt a bizottságban korábban beszéltünk is, és ez már a Strasburgi plenáris ülés előkerült, itt egy állásfoglalást is el tudtunk érni, ami egyébként nagyon fontos volt. A, mégpedig a az, azzal kapcsolatban, hogy a könyveket Braille, Braille írásban is ki kell adni. És megkérnénk, hogy most fűzzenek magyarázatokat a lépésekhez, a teendőkhöz, amelyeket ezzel kapcsolatban meg kell tennünk. A tanácsképviselőnek adom meg ezzel kapcsolatban először a szót, majd a kollégák következnek. Good morning, everybody! Jó reggelt kívánok! Szeretem volna meg köszönni a meghívásukat. Egy nagyon kényes kérdésről van szó, hiszen akiknek nem adatott meg a látás, akik nem tudnak olvasni könnyedén, azok ismerik igazán ezt a problémát, hiszen mi mindannyian eh, látunk, tudunk olvasni, Bizom, bizonyos vagyok azonban afelől, hogy a látássérültek rendelkeznek egyéb olyan képességekkel, amelyekkel mi nem. A ciprusi soros elnökség nagyon nagy figyelmet szentel ennek a kérdéskörnek, és nő, nagyon fontos számunkra, ez a kérdés, ahogyan mondtam. Mielőtt hozzá kezdtünk volna, megkezdtük volna a saját elnökségünket, a Dán elnökség idején jelen voltunk, amikor a bizottság meghívott bennünket Genfbe, egy informális meg, ö, találkozóra, ahol megbeszéltük ezeket a kérdéseket májusban. Elég hangosan beszélnek itt a háttérben, elnézést, de így nem tudok, nem tudom folytatni. Nagyon sok az zaj a teremben, de most már kifáradnak a vendégek. Elnézést kérek a kis szünetért, de zavar egyszerűen a hallásomat zavarja, hogyha sok az zaj a háttérben, és leveszem a fülhallgatómat is. No, akkor folytatva, tehát amit elkívántam mondani, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek. Nagy figyelmet szentelünk erre a kérdésre, és a az elnökségünk napirendjén is szerepel ez a kérdéskör. Elsősorban azért vagyok ma itt, hogy meghallgassam a különböző ügyeket, felvetéseket, és természetesen számba vesszük az összes javaslatukat is amennyiben önök is jelen voltak két nappal korábban egy találkozón, ahol a miniszterünk elővezette a ciprusi elnökség prioritásait. Ő rámutatott a szerződés tervezetre, amely egyfajta eszköz lesz és a VIPON belül, a Szellemi Tulajdon Világszervezetén belül most van tárgyalás alatt. A dokumentum címe az EU petíciót benyújtóinak ügyeit illeti, elsősorban az olvasási nehézségekkel küzdők és a nyomtatott szövegeket nem olvasók, illetve a látás sérült személyek ügyét kívánja felkarolni. Ezzel kapcsolatban lesznek ülések, lesznek tárgyalások. A következő munkacsoporti szeptember 13-a ülésünkön is napirendünkre tűzzük a magát a szerződést, tervezetet is, illetve az említetteknek a problémáit. Örülök, hogy itt lehetek, örülök, hogy meghallgathatom önöket a mai napon. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen! Most következnek a petíciót benyújtők, akiknek 5 percük lesz bemutatni az ügyüket. Köszönöm szépen, örülök, hogy újra itt lehetünk, és egy follow jöhetünk elő, illetve meghallgassuk Önöket. Három intézményt képviselünk itt, az Európai Diszexia Szövetséget, itt a baloldalamon látják, és a Vakok Világszövetségét is képviselik a mellettem ülő urak. És mi nem nagyon akarom itt húzni, mert kevés az idő. Mindjárt át is adnám Chris Friendnek a szót, aki tulajdonképpen ezt a kampányt vezeti a nevünkben. Elnök asszony, kedves parlamenti képviselők és bizottsági tagok, az európai a Vakok Európai Szövetsége örül annak, hogy újra itt lehetünk, és ezáltal hallhatjuk, hogy milyen előrelépések történtek a tanácson belül, illetve a bizottság részéről azóta, hogy tavaly októberben benyújtottuk az Önök Bizottsága felé a petíciónkat. Ahogyan elmondta a barátom is, vannak mások is, az, az Európai Diszlexiások Szövetségi, Szövetsége részéről is benyújtottak petíciót. Februárban a belső piaci biztos Michel Barnier tulajdonképpen egy szobeli kérdésre már válaszolt, és, ebb, és ő megígérte számunkra, hogy tárgyalásokat fog folytatni a látássérültekre vonatkozó kötelező érvényű szerződésre, és mandátumot kíván szerezni arra is ígéretet tett, hogy minden egyes tagállammal tárgyalni fog erről a kérdésről, amelyel előkészítené azt a formális kérvényt, hogy tárgyalási mandátumot kapjon a kötelező érvényű szerződés megtárgyalására. Úgyhogy várom, hogy e tekintetben felvilágosítsanak a bizottság kötelezettség vállalásait illetően. Hallani szeretnénk arról is, hogy mi a pontos megszövegezés, amelyel a tárgyalási mandátumot megfogalmazzák. Ígéretet kaptunk a tekintetben, hogy a parlamenttel leülnek tárgyalni, és a parlament elképzeléseit is felkarolják, és a milliós nagyságrendben a világban élő látássérültek vonatkozásában egy kötelező érvényű szerződést fognak kieszközölni. Elnök asszony, amikor a, tavaly októberben itt jártam a szakbizottságokban és beszéltem önökhöz, akkor elmondtam, és elővezettem az önök számára egy víziót. Képzeljék el, hogy a saját választókerületükben bemennek egy, egy könyvtárba vagy egy könyvesboltba, és azzal konfrontálódnak, hogy az összes polcon lévő könyv 95%-a tulajdonképpen nem leveheti a polcról az önök számára. Kilenc hónap telt el azóta, hogy októberben itt jártam, és azt kell mondanom, hogy 750 ezer új könyv jelent meg, ennyi könyv kerül kiadásra. De ebből csak ebből csak 3750 könyv lesz valaha is hozzáférhető a nyomtatott szöveget nem olvasók számára és a gyengénlátók számára. Jövő héten a VIPO-nak lesz egy ülése a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, a copyright kapcsolatban, és a tagállamok természetesen közösen az említett szövetségekkel azon fognak dolgozni, hogy véglegesítsék a szöveget, és megegyezenek arról az eszközről, amelyel hatályba fog majd lépni az említett szöveg. Nyilván a munkánkat arra fókuszáltuk, és tudjuk, hogy a bizottság és a tanács is konstruktíve tekintetben, ezért várjuk, hogy jövő héten egyfajta ajánlás kerül megfogalmazásra a VIPO októberi általános közgyűlésére a tekintetben, hogy egy diplomáciai konferenciát rendezzenek 2013-ban. Ez a diplomáciai konferencia fogja véglegesíteni a kötelező érvényű szerződést a vakok és a nyomtatott szöveget nem olvasók számára. Amennyiben ez nem sikerül Genfben jövő héten, akkor megint el fog telni egy év, amit eltékozoltunk. Újra egy millió számunkra hozzá nem férhető könyvet fognak megjelentetni addigra, egyszerűen amiatt, mert nincs megfelelő jogszabály, amelyel vissza tudnánk foly, fordítani ezt a folyamatot és a könyv éjségünket nem tudjuk ezáltal visszaszorítani. Nagyon türelmesek voltunk eddig. A jogi megoldás tulajdonképpen a VIPO napirendjén szerepel 92 óta, ugyanígy az UNESCO napirendjén. 85-ben a, VIPO és az UNESCO egy jelentést terjesztett elő, amelyben kérte a kötelező érvényű nemzetközi jogszabályt, amelyel globálisan hozzáférhetővé kívánja tenni különböző formátumokban a látássérültek számára a könyveket. Ugye a 80-as évek közepe óta eh, meg sokszorozódott azoknak a száma, akik eh, látássérültek. És ez naponta így van, így folytatódik. Becslések szerint 438 millió férfi, nő és gyerek eh, számít látássérültnek, akik tulajdonképpen ezen, ennek a szerződésnek a mi voltától függnek. Elnök asszony, ön és a szakbizottsági tagok, illetve hát az Európai Parlament minden tagja is találkozik olyan emberekkel a választókerületükben, akik látássérültek, amikor visszamennek a választókerületükre be, addigra újra nőtt a számuk ezeknek az embereknek. Végezetül azt kell mondanom, hogy úttörő szerepe van az Európai Uniónak ezeknek a tárgyalásoknak a során. Számos tervezet született már az elmúlt három évben, amelyet az e VIPO elő terjesztettek, és most jött el az ide, hogy végre lépjenek. A jövő héten Európának valóban óriási lehetősége adódik arra, hogy a befolyását gyakorolva vége, véglegesítsék a látásérültek számára a szerződést. A mi szövetségünk mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy az európai intézményeket támogassa, annak érdekében, hogy elérjék a sikert. Köszönöm. Köszönjük. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a la representante de la comisión, la señora Köszönöm szépen! A bizottság nevében is szeretném megadni a szót, és elmondanám a petíciót benyújtóknak, hogy jó helyen vannak itt, mert minden frakció szívén viseli az önök petíciójának az ügyét. Ez egy teljesen helyes, jogos, meghallgatandó petíció, és meg vagyok róla győződve, hogy ez a tisztelt ház ennek megfelelően fog eljárni, és az önök követeléseit meghallgatja. Most a bizottságnak adunk szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Angolul folytatom. Ugye az volt a kérdés, hogy az előrelépésről, az előrehaladásról számoljunk be. Hát ahogyan elhangzott az előző expozíban, Barnier biztos elkötelezte magát a parlamenttel szemben, hogy mandátumot kapjon a tanács számára, hogy nemzetközi kötelező érvényű szerződést hozzanak tető alá a látássérültek számára. A kötelezettségeit igyekszik tehát teljesíteni, a szolgálatok dolgoztak ezen az ügyön, és az ajánlás elfogadása ügyében a bizottság részéről, amely formális döntés egyébként a döntés részéről, felkéri a tanácsot a tárgyalási mandátumra. Tehát, hogyha tárgyalási mandátumot kérünk, akkor nyilván kötelező érvényű eszközről beszélünk, ha nem lenne az, akkor nem kérnénk ezt, tehát ha pusztán ajánlásról lenne szó, akkor nem ez lenne a helyzet. A biztosok értekezetén elfogadásra került a mandátum kérdése, tehát a tanács részéről megvan a mandátum, hogy a bizottság kitárgyalja, megtárgyalja ezt a mandátumot, majd pedig részes fele lehet a tárgyalásoknak eszközként, tehát ez most már a kezünkben lesz, a tanácshoz utaltuk át ezt az ügyet. A ciprosi ügynökség, soros elnökség elnézést megkezdte a tárgyalást erről. Látom itt, hogy többen bólogatnak. Nyilván jó lenne, hogyha a bizottság saját magának adhatna a mandátumot, de ez nem így működik. Tehát a tanácsnak egyet kell értenie először. A Vakok Világszövetségének a képviselőinek is mondom, hogy nincs még formális mandátumunk, de ez nem jelent problémát, mert a diplomáciai konferenciára lesz szüksége erre, tehát gyorsan kell lépnünk, mert a diplomáciai konferenciára nem mehetünk a tárgyalási mandátum nélkül. Az állandó VIPO bizottsággal szemben nagyon aktívak voltunk, szeretnénk egy szöveget megfogalmazni, amely a novemberi legutóbbi ülésünkön még finomodott. Jövő héten is lesz egy találkozó, és ott két informális találkozóra is sor kerül számos országgal, A bizottság is képviselteti magát természetesen. Még egyszer mondom, igyekszünk és igyekeztünk ezt véglegesíteni, hogy minél hamarabb tető alá hozhassuk. Májusban is volt egy egyeztetés Genfben, ahol a Vakok Világszövetsége is meghívást kapott, hogy ők is részt vegyenek a tárgyalásokon, és a szöveg egyes aspektusait megtárgyalhassuk. Úgyhogy itt idegítottunk el. Ami pedig a tartalmat illeti, jövő tengerben ugyanez lesz a szándékunk, majd pedig sürgetni fogjuk a tanácsot, hogy a mandátum meglegyen és elfogadásra kerüljön minél hamarabb, hiszen ez valóban egy nagyon egy olyan kérdés, amire nagyon gyorsan szükségünk van. Köszönöm szépen. Most akkor a hozzászólók következnek. Köszönöm szépen. Először is köszönetet mondanék a petíciót benyújtóknak a jelenlétükért. Azt is köszönöm, hogy ilyen pontosan idézték a számokat, mert hogyha visszaidézem az emlékezetbe, emlékezetembe, amit elmondott, 750 ezer új könyv, és ebből csak 3750, tessék azért itt a nagyságrendeket maguk elidézni, akkor lehet, hogy ennyi majd hozzáférhetővé válik a látásérültek számára, de hogyha ez így van, akkor tényleg megkérdezem, hogy hol van a szabad hozzáférés az oktatáshoz, a tanuláshoz, az emberi jogokhoz, nem csak az Európában, hanem az egész világon. Tehát az oktatás, az a képzéshez való jog, az már is kérdéses. A Genfi jövő heti találkozóval kapcsolatban a tanácshoz intézném a kérdést, amit egyébként be is nyújtottam a mandátumra vonatkozóan. Szerettem volna tudni, hogy mely országok blokkolják most ezt a szerződést, és hogy mi európai képviselőként mit tehetünk annak érdekében, hogy végre igazságot szolgáltasson azon emberek számára, akik nem látnak olyan jól, mint mi. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szószá Wagner úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A látássérültek embereknek a nyomtatott anyagokhoz való hozzáférését az ENSZ egyezménye is biztosítja, az ENSZ egyezménye, amelynek részes fele, hiszen ratifikálta az Európai Unió is. A parlament is jóvá hagyta. Egy állásfoglalást is jóvá hagytunk ezzel kapcsolatban, ahol a VIPO a látássérültek számára és más nyomtatott szöveget nem olvasók számára és diszlekciások számára szeretne tető alá hozni egy szerződést. Azt gondolom, hogy ennek a szerződésnek itt az ideje, és ezt ki kell tudni alkudni. Öt hónap telt el, és egy nagyon fontos Genfi jövő heti ülés előtt állunk. Azonban a tanács és a bizottság részéről nincs még írásbeli állásfoglalás. A kérdés az, hogy kötelező érvényű szerződést támogatnak-e a tanács és a bizottság részéről, vagy valamilyen másik jogi eszközt kívánnak támogatni, hiszen a Szellemi Tulajdonom Világszervezete a VIPO részéről felvetődik a kérdés, hogy nemzetközi tárgyalást kíván neki eszközölni a bizottság erre a szerződésre vonatkozóan, vagy sem. Mi az Európai Uniónak a szándéka és milyen intézkedéseket helyeztek kilátásba hogy megfelelő szöveget találjanak az érintettek számára. A soros elnökség, a ciprusi soros elnökség és a bizottság be kell, hogy tartsa a kötelezettségvállalásait, amelyet a parlamenttel szemben vállalt, és hisz nagyon társadalmi szempontból nagyon releváns kérdésről van szó, hiszen több millió ember érintett, mint ahogyan hallottuk. Oken asszony. Yeah, uh, thank you, uh, Mr. President. I just want to, to be... Támogatni szeretném azt, amit a kollégáim elmondtak már, és hangsúlyozni azt, hogy tudnunk kell, hogy mely tagállamok akadályozzák ezt a megállapodást. Megkerestem a Dán kormányt az elnökség során, és kezdetben az volt az érzésünk, hogy nagyon taszító a bürokrácia a minisztériumban, és nincsenek tisztában azzal, hogy valamit tenniük kell. Tudják, vannak önkéntes egyezmények, azok működnek, bla bla bla. Figyelembe kell venni a jogdíjasokat is, majd az elveszítünk mindent, és látják, hogy mi történik az aktával, stb. stb. Nagy különbség van a vakok, és nem annyira egyszerű mindenkinek az élete. Hozzá kell tennem, és szeretném felvidítani a Dán kormányt is, még a Dán, korm, Dán elnökség idején a, a Dán miniszter kötelező érvényű egyezményt írt alá. Nem mondom el, hogy hol, de hogyha ezt a kormányt tovább is figyelmeztetjük, és, fel is, és fel, felébrelnek arra, hogy már egészen más világban élnek, el kell jönniük ide, és egyetelműen el kell mondaniuk az állampolgáraiknak, hogy nem érdekelnek az ti igényeitek, hiszen jobban érdekel minket a kiadók véleménye, és az ő lustaságuk, hogy mert nem akarnak semmit sem tenni a vakokért, nem érdekeltek minket. Hogyha ez egyértelműen nem mondják, akkor eh, fel kell olvasnunk a neveket, és meg kell tudnunk, hogy ki az, aki nem támogat minket. Mondják el nekem. Eh, Köszönöm, Alkön Um, Köszönöm szépen. És nem is szeretnék annyira kitérni a dolgok tartalmára, hiszen ez annyira magától értetődő, hogy az irodalomhoz hozzáférést kell adni a polgárainknak. És éppen ezért, hogy ma az új technológiai fejlődés figyelembevételével talán végre vannak lehetőségeink is erre, hogy ezt megtegyük. Ez is teljesen világos, csak jelen pillanatban vannak, akik blokkolják olyan emberek részéről, akik azt mondják, hogy küldjük el a Vakok Szövetségét, hogy hat ö, alkudoznak minden egyes könyvér még akár, hát ez már szinte cinikus. Ez már-már olyan cinizmus, amit már szinte nem is tudok megérteni. Tehát éppen ezért nagyon fontos, hogy nekünk olyan kötelező érvényű megállapodásra van szükségünk, nem tudunk tovább menni egész világos az önkéntes megállapodás útján, nem vezet célhoz, és nem hat határon átnyúló módon sem. Éppen ezért azt szeretném tudni, és nagyon örülök annak, hogy a bizottság végre erre az útra lépett, hiszen ez azért nem volt olyan egyszerű meggyőzni a bizottságot arról, hogy az embereket nem lehet csak úgy állandóan újra oda küldeni, hogy tárgyaljatok, csak nyugodtan és e, alkudozatok, hogy mi lesz. Éppen ezért szeretném tudni, hogyha lenne egy időtervünk, hogy ki mit mikor csinál, és utána szükségünk van arra, hogy a tanács abba hagyja ezt a titokzatosságot, és állandóan azokat a tagokat védje a tanácson belül, akik ezeket a váraikat fel, fenntartják és védik, és ameddig csak lehet, arra bazíroznak, hogy nem adnak megfelelő tárgyalási mandátumot a tagjaiknak a tárgyalásokhoz. Tehát szeretném tudni, elnök úr, hogy mikor alakul ki a parlamenten belül illetve mikor adtuk ki azt a kérést a tanács felé, hogy adják ki a mandátumot, és a másik pedig, hogy tudni szeretném konkrétan, mikor tárgyalt a tanács erről a dossziéről, és mi volt az eredmény, és mondják meg végre, hogy ki az a szégyenletes személy, vagy résztvevő, aki ezt az egészet akadályozza. Igenis szeretném tudni, hogy világosan tudni szeretnénk, mert hogy ezek a kormányok, ezek nyugodtan álljanak ki a saját országukba, és álljanak ki, nézzenek mások szemébe, és mondják azt, hogy igen, nekem teljesen mindegy, hogy a vakok és rosszul látók hozzáférnek -e az irodalomhoz, vagy nem. Persze, hogyha mindezek után is még 50 évig eltart, hogy eredményt érjünk el, hát akkor úgyse tudunk mit csinálni, de legalább tudjuk, hogy kik a felelősei annak, hogy ez így történik. Ha a tanács továbbra is ezt titokba akarja tartani, akkor legalább tudjuk, hogy mit gondoljunk a tanácsról. Köszönöm szépen Lichtenberger asszonynak. Most rögtön úr következik, nem? Bostanár úr kért szót, parancsoljon. And, uh, yeah, now it's, it's functioning. Most már működik a mikrofonom. Azért kértem szót, hogy támogassam ezt a nagyon komoly és uh, uh, lényeges vitát a kollégám részéről. Nagyon örülök a bizottság tájékoztatásának egyértelmű, hogy a bizottság a jó irányba halad, és nagyon gyorsan is végzi a munkáját. De először is a ciprusi elnökségnek a következőt szeretném mondani. Tudom, hogy az elnök úr és a ciprusi elnökség nem utasíthatja vissza azt a gondolatot, hogy harcoljon ezért a kérdésére. Ez nem annyira drámai, mint az IMF-e való tárgyalás, vagy a kohéziós csomagról való tárgyalás. Sokkal kevésbé drámai, mint a közös gazdas, mezőgazdasági politika. Könnyű ezt elérni, azért javasolom, hogy Maconi asszony, el, elnök asszony írjon egy levelet, hiszen az elnök parlament elnöke valahányszor csatlakozik a tanács üléséhez. Nagyon örülnénk, hogyha az parlament elnöke hivatalosan adná ezt a kérést a tanácsnak. Konkrétan a tanácsnak azért, hogy megállítsa ezt a ügy, ügykezelést, megállítsa a problémákat, amely több mint 500 millió ember tragédiát jelenti, hiszen a szellemi tulajdonjogok és a, az az igény, hogy több mint 400 millió embernek szüksége van kö, ö, könyvre, az át, át kell, hogy törje az akadályokat. Ez nem történhet meg, hát ezt kérjük a ciprusi elnökségtől, hogy gyakorolja jó szándékát, gyakorolja nyomást a tagállamokra, valamint a parlament elnökére is, hogy hivatalosan adja át ezt a kérést a parlament részéről és az ügyelt sürgőssé tehesse. Remélem, hogy az Európai Unió bajnokává válhatna egy olyan ügynek, amely szerintem nagyon könnyen elérhető. Köszönöm szépen. Bocsánat, yes. Köszönöm szépen. És mielőtt megadom a szót a petíció benyújtójának, volt, tettek föl kérdést a bizottságnak és a tanácsnak a kötelező érvényű egyezmény értelmében, ezért megadom a szót a tanács képviselőjének. Um, <clears throat> I believe, uh... Mielőtt megadja nekünk a szót, elnök úr, elmondanám, hogy volt egy nagyon alapvető kérdés, hogy mikor kerül ez a mandátum a bizottság előtt, tehát jó lenne, hogyha először arra, arra válaszolnánk először. Sí, por favor. Gracias. Um, to be very clear as to uh, the pace the commission work. A bizottság munkáját életén mi februárban ülünk össze, és nem sokkal, nem sokkal később vele is találkoztunk, megszövegeztük a mandátumot, amely felhatároz minket arra, hogy a jogi szolgáltatás, jogi szolgáltatást tárgyaljunk. Most csak a szöveget javítjuk, nem ellenezzük, amelyet a bizottság akkor fogad el, majd ha minden fordítás elkészül, június 8-án három hónap alatt fogadtak el egy jogi szöveget, ami nagyon gyorsan történt, ezt elküldték a és tudják, önök is elküldték ezt a tanácsnak, de elmondom még egyszer, kell a tárgyalási felhatalmazás a diplomáciai konferencia előtt, nem mehetünk el anélkül, eh, anélkül nem tárgyalhatunk Genfbe sem. A bizottság folyamatosan azt mondja, hogy nem kell formális felhatalmazás a tanácstól. Persze kell az egyetértés és a támogatás, de nem kell nekünk a formális felhatalmazás azért, hogy aktív szerepet vállalhassunk jövő héten ugyanúgy, ahogy nem kellett ez az aktív szerep novemberben sem, tavaly, valamint az ülésközi munkában, márciusban és májusban, de igenis kell ez a mandátum a tanácstól számunkra. Köszönöm szépen. Most pedig a tanács képviselője következik. Köszönöm, elnök úr. Ami, ahogy látom, na, itt van ez a nagyon alapvető kérdés, hogy nevezzük meg a bűnösöket, de nem csak erről van szó. A tanács társ jogszabályalkotó a parlamenttel, és nagyon számítunk az önök együttműködésére, és nem csak a bűnösök megmutatására. Elmondhatom, hogy mi történt a múltban, de nem tudom elmagyarázni a jelenlegi helyzetet, hiszen ami a múltban történt, azt tudjuk, nagyon sok tagállam fenntartását jelentette ki a kötelező jogi eszközökkel szemben, és azért, hogy elérjük a kötelező érvényű jogi eszközt, ahhoz sok időre van szükség, akár tetszik, akár nem. Én nem örülök, hogy nagyon sok időre van szükség, de teljesen egyetértek az önök álláspontjával, és nagyon megértjük az önök aggodalmait, és azt a tényt, hogy az hogy tudni szeretnék, hogy kiáll útjában az eseményeknek. Hadd mondjam el, hogy senki nem áll semminek az útjában. Az történt, hogy amint megkapjuk a bizottságtól a felhatározását, június 8-án megkaptuk, az, elnök, eh, az elmi elnökségünk 11 napja dolgozik, a július 3-án, eh, 4-én és 5-én elmondtuk a jogi szakbizottságban, hogy ez prioritás számunkra, és ötödikén ezt az anyagot vitattuk meg, én raktam a munkacsoport elé az asztalra, és részt, sor került az első eszmecserére a tagállamok között, és a tagállamok többsége um, fenntartását jelentette be, vissza akarnak fordulni a saját kormányaikhoz, tárgyalni akarnak erről, egyértelmű felhatalmazásra van szükségük arra, hogy mit tehetnek a, legközel, a következő munkacsoport ülésben. Különösen mondtam nekik, hogy ezt a témát szeptemberben újra napirendre tűzzük, szeptember 13-án a következő munkacsoporti ülésem. arról szólt, hogy ki utasítja, az volt a kérdés, hogy ki áll útjában a folyamatnak. Mi minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy el, előmozdítsuk az ügyet, és hogy számunkra is prioritás a kérdés, igyekszünk eredményt elérni a következő hat hónapban. Biztosíthatom önöket arról, hogy én minden tőlem telhetőt megteszek a munkacsoport elnökeként, hogy eredményt érjünk el. Jelen leszek jövő héten az ECCR ülésén, és ez megmutatja, hogy mennyire figyelemmel kísérjük az ügyet, mennyire komolyan vesszük, és vannak más módjai is a tagállamokkal történő kapcsolatfelvételnek, hogyha azok szkeptikusak, de hogy mondtam, egyetlen tagállam sem fejezte ki fenntartását a kötelező eszközzel szem, szemben a munkacsoportban 5-én. A múltban, ahogy önök is tudják, számos tagállam nem szerette a kötelező jogi eszköz gondolatát, most viszont szeretnék megadni a felhatalmazást a bizottságnak, hogy a jogilag kötelező érvényű eszközt letárgyalja. Egészen más már a helyzet. Ennél többet most nem tudok mondani, de megígérem, hogy igyekszem a minden tőlem telhetőt megtenni ezért az ügyért. Köszönöm szépen, Auken asszony kért szót. Nagyon röviden adom meg a szót. Rövid leszek, elnök úr. Tudom, hogy nincs itt együttdöntési eljárás, de önök említették a e, társjogszabály alkotói eljárás kötelezi meg, hogy mi jelöljük ki a bűnösöket. Nekünk átláthatósággal dolgozunk itt ebben a házban, és önök is e, e, ez alávetették magukat. De tudom, hogy ennek a kormányok nem örülnek, de ez a helyzet. A demokrácia, amely a Lisszaboni szerződésből ered, átláthatóságot ír elő, tudják, hogy kérem, hogy mondják el nekünk, és a, a tanácsnak is, hogy nagyon örülnénk az átláthatóságnak, és tudjuk, mindannyian tudjuk tagállamainkban, hogy nem igazán végzik a munkájukat, ezért van szükségünk nyomást gyakorolni önökre. Köszönöm. Köszönöm ezt a megjegyzést. Elnézést, nem ad, szeretném megadni a szót önnek. Először vagyok én itt. Ez az én első megjelenésem elnézést, hogy csak közbeszóltam, anélkül, hogy megadták volna nekem a szót. Megértem én, hogy nem arról van szó, hogy önök társjogszabályalkotók ebben, de mivel felelősségük van, és mivel én megértem, hogy az állampolgárok számára készítünk jogszabályokat, és önök is felelnek az állampolgároknak, ezért fontos önöknek, hogy ismerjék a részleteket. És eh, el is mond, ezért jöttem én ma el önökhöz, hiszen ez eh, nemzetközi eszköz, és a parlamentnek ebben nincs szavazati joga, de azért vagyunk itt, hogy elmagyarázzuk eh, E, és találkozunk önökkel. Remélem, hogy többször is találkozunk még, kevésbé hivatalos formában. Köszönöm szépen. Muchas gracias a la silla, por favor, tiene la palabra. Köszönöm szépen. Most pedig megadom a szót a petíció begyűltájának. Köszönöm szépen. Próbálok rövid lenni de az itt lezajló vita és a, magyaráz, a tanács és a bizottság magyarázatai, amelyek nagyon érdekesek voltak, eh, három eh, dolgot jutottak eh, eszembe, amire magyarázatot szeretnék kérni. Nem régiben, csak egy évvel ezelőtt volt az, hogy az EU tárgyalói egy jogszabályt javasoltak a VIPO-nak. Azt javasolták, hogy ez, a, hogy ez egy puha törvény legyen, nem köt, kötelező érvényű. E, azóta már változtak a dolgok, de ez a háttere annak, amely aggodalomra ad okot ami miatt ma egyértelmű jelet szeretnénk kapni az EU-tól, hogy jogszabályra kötelező érvényű eszközöket akarnak előállítani. Beszéltünk bárni biztos úrral, tudjuk, hogy támogatja őt a parlament, és ez nagyon, ennek nagyon örülünk, és amit Martin Pratt mondott elő, az is azt támogatja, hogy Barnier úr kötelező érvényű egyezményt szeretne élni. De amikor azt hallom, hogy jogi, jog, szabályokat fognak alkalmazni kötelező érvényű törvényekkel helyett, az nem ugyanazt jelenti. Ez azt jelenti, hogy kötelező érvényű egy egyezményre lesz szükség, hiszen arról tárgyalnak, de mivel mindenképpen kötelező érvényű egyezmény lesz, nagyon örülnének, örülnénk neki, ha elmagyaráznak nekünk, hogy ez mit jelent Eh, először is szeretném tudni azt, hogy eh, mivel a bizottság eh, a kötelező érvényű jogszabályra kért felhatalmazást, nagyon örülnénk, hogyha elmondanák nekünk, hogy mi az a kötelező érvényű egyezmény. Mivel Martin Platernek is megkönnyíteni az életét, ez volt az első dolog, amit el akartam mondani. A második pedig az volt, hogy ami a, felhata, a diplomáciai konferenciára szóló felhatalmazás, illetően a bizottság azt mondta, hogy amikor eljutunk erre a diplomáciai konferenciára, a, a, csak akkor van szükség a mandátumra. Ezt megértettem, de hogyha a következő két, hét, két heti tárgyalások során a VIPO-ban mindenki diplomáciai konferenciát követel 2013-ban, és hogyha a bizottságnak még nincs felhatalmazása a kötelező érvényű egyezményre, vajon a bizottság olyan helyzetben lesz-e, hogy elfogadja a többi tagállammal együtt a VIPO-ban, hogy valóban lehetővé tesszük a diplomáciai konferencia megtartását, bár a bizottság a következő két hétben nem kapja meg ezt a felhatalmazást. Az utolsó dolog, szeretném, hogyha tisztáznak. Vajon biz, Barnier biztos úr mondta-e, hogy minden tagállammal egyenként tárgyal-e az el, korábban felvázolt ütemtervet életen? Vajon ezt a következő VIPO ülés után akarja megtenni? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig hadd tegyek egy javaslatot, ami nagyon egyszerű. A petíció benyújtói látták, hogy a bizottság egyhangúan mögöttük áll. A szakbizottság azt kéri a tanácstól és a bizottságtól, hogy jöjjön létre egy kötelező érvényű alapszerződés a lehető leggyorsabban. Hallottuk, hogy a bizottság ezt támogatja, és az elnökség is. Az elnökség nagyon egyetemen elmondta, hogy prioritás lesz ez számukra, ezért Bostinár úr javaslatának megfelelően én azt javaslom, hogy írjunk egy levelet az Európai Parlament elnökének, az jelenlegi elnökségnek és a bizottságnak is, amelyben elmondjuk, hogy ez a szakbizottság azt kéri, azt követeli, hogy további kisekedés nélkül jöjjön létre egy kötelező érvényű szerződés annak érdekében, hogy garantálhassuk az Európai Unió egyik alapvető jogát, a látássérült emberek közössége számára, azok számára, akiknek a nyomtatott szöveg nem elérhető, hogy teljes körben hozzáférhessenek kulturális munkákhoz és a média termékekhez. Ezt a levelet elküldjük mind a három intézménynek, a tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek. Támogatják ezt a javaslatot? Egy megjegyzést hallunk tőle. Köszönöm szépen, nagyon örülünk a szakbizottság támogatásának és a képviselőkének. Még azt szeretnénk tudni, hogy mi a válasz arra a, kérdés, a három kérdésre, amit az előbb feltettem, hiszen a tárgyalások már jövő héten kezdődnek Genfben, ezért nem tudom, hogy ez a levélváltás nem adná meg ezeket a válaszokat, nem tudom, hogy van -e erre idejük és türelmük, de még szeretném hallani a válaszokat a kérdéseimre. Így van, mondja az elnök. A bizottság képviselőt kérem válaszolásra. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon gyorsan megteszem. Ami a, a megszövegezést illeti, ez nagyon egyértelmű, amikor a mandátumot kértük. Ez a jogi rendszer része az intézményekben, a bizottságnak felhatalmazása van szükség, hogy a kötelező érvényű szerződést meg letárgya, letárgyalhassa, de ezzel nem lesz gond, hogyha azt kérdezi, hogy mikor döntenek a nemzetközi egyezményről. Um, létrejött egy ajánlás a tanács részére ebben a tekintetben. Azt el fogom mondani a Vakok Szövetségének két képviselőjének, hogy nyugodjon meg, ebben ezzel nem lesz probléma. Ami az ECCR-t életi, az jó kérdés. A, a diplomáciai konferencia felkérés az az általán, közgyűlés kezében van, hogyha minden rendben megy, és megtörténik az, az, az megtörténnek azok a fejlemények, amiket ön is szeretnének, akkor ezt a javaslatot megtesszük, megtesszük a közgyűlésnek, és akkor a közgyűlés hozza meg a döntést, meglátjuk Genfben mi történik, mi történik a javaslattal, Eh, ezt pedig Ottavában fogják véglegesíteni, erről többet nem tudok mindeni, hiszen a bizottság nem beszélhet a bizottság nevében, hanem csak az Európai Uniós annak tagállamai nevében, és nincs felhatalmazása arra, hogy bármit rá eh, terheljen a tagállamokra támogatások nélkül. Végül, ami pedig a Barnier biztos úrat illeti, eh, és hogy mit tehetünk, Barnier biztos úr már felvetette ezt a kérdést néhányszor, nem lenne jó, nem lenne hatásos, hogyha azt kérnénk, hogy felkeresse mind a 27 tagállamot. E, ennek soha nem érne soha nem lenne véget, és van neki más feladata is, de biztos vagyok abban, hogy e, szívesen felszólal akkor, hogyha vannak egyes e, tagállamok, amelyek ellenállást mutatnak számomra, ez lenne a leglogikusabb eljárás. Köszönöm, hogy az elnök. Köszönöm szépen, akkor szerettem még, volna még egyszer megismételni a javaslatomat. Úgy tűnik, hogy itt a szakbizottságon belül megvan az egyetértés, és ellenvetés sincsen, akkor ezt így fogjuk jegyzőkönyvezni. Még egyszer köszönjük szépen a petíciót benyújtóknak a jelenlétet. Nagyon fontos témának szenteltük a délelőtt mai egy részét. Egyértelműen elköteleztük magunkat tehát és ezt elmondhatják a tagjaiknak is, hogy igyekszünk megoldást találni a kötelező érvényű szerződésre a soros elnökség alatt, és nyilván a bizottság részéről is, a parlament részéről is, a szakbizottság részéről is megvan az támogatás. Ezzel, ezzel ne lezártam akkor az ülést.